per favore, volete posto. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Meg vannak számlálva a perceink. Úgyhogy mindenképpen időben kell elkezdenünk a mai ülést. Arra kérem az újságírókat, illetve a fotográfusokat is, hogy legyenek szívesek szabadon hagyni az üléstermet, így elkezdenénk a munkát. Üdvözlöm Ashton asszonyt. Remélem, hogy ez a mai találkozó, és mindannyian, és mindannyian ebbet értünk egyet, ebbet, egyet értünk ebben, tehát remélem, hogy kiváló alkalom ez arra, hogy megismerjük őt, megismerkedjünk, megismerhessük a politikájának főbb irányvonalait, és ne felejtjük el azt, hogy a mai ülés alkalmával, ami három órás ülés lesz, eszmecserére is sor kerül. Véleményem szerint szimbolikus fontosságú az, hogy Eston asszony nyitjuk meg a meghallgatások sorát, tehát ön az első biztos jelölt, aki, akit meghallgatunk. Azt gondolom, hogy azért van ez így, mert ön testesíti meg az új európai külpolitikát. Lisszaboni szerződés életbe lépésével az ön személy, az ön posztjának megszületése, megalkotása, tehát hogy az Európai Uniónak van külügyi fő megbízottja, mindenképpen újdonság. Mielőtt megadnám önnek a szót, szeretném a kollégákat arra emlékeztetni, hogy ennek a meghallgatásnak szabályai vannak, és ezeket nagyon szigorúan betartjuk szükségesség miatt van ez így, nem azért, mert én magam ilyen szigorú vagyok. Tehát mindenképpen nagyon szigorúan be kell tartani ezeket a szabályokat, és mindenképpen be kell fejeznünk az ülést 16 órakor. Milyen is lesz ennek a ö, meghallgatásnak a szerkezete? Először a koordinátorok kapnak egy kérdéskört. Az első kérdés után válasz következik, és utána kiegészítő kérdést lehet feltenni, feltenni, és erre természetesen meghallgatjuk majd a választ is. Mindenki számára érvényes szabály az, hogy egyetlen perces kérdést kell föltenni, tehát egyetlen kérdést egy perc alatt, mindenkit megkérek arra, hogy legyen szíves, tartsa ezt be, hiszen ha nem így járnak el, akkor sajnálatos módon félbe kell önöket szakítanom Eston asszonynak is. Eston asszony aztán válaszol a kérdéseket, tehát mindenkit arra kérlek, hogy egy perces kérdéseket tegyen föl, egyetlen, egyszerre egyetlen kérdést, és világos legyen a kérdés feltevés. Nem lesz egyszerű ez a mai ülést. Kérem, hogy mindenki figyeljen oda a szabályok betartására. Most pedig Esten asszonynak adom meg a szót, kérem, hogy 10 perces felszólalását, maximum 10 perces felszólalását kezdje meg, tessék. President. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagy öröm számomra, hogy ma délután megjelenhetek önök előtt, megvitatandó azt, hogy hogyan fogunk cselekedni most, hogy az Európai Unióban először kettős posztot töltök be, Egyrészt főképviselő leszek, különös biztonságpolitikáért felelős főképviselő, másrészt pedig alelnöke a bizottságnak. Mint tudják, nagyra tartom ezt a házat, és a közös együttműködés ezzel a parlamenttel egyik fő felelősségi területem lesz majd. A Lisszaboni szerződés életbe lépett, hatalmas lehetőséget nyit ez meg előttünk. Nagyon sok mindent ígér, amit az európai közpolgárok és a képviselők is régóta akarnak. Egy demokratikusabb uniót, egy hatékonyabb Európai Uniót, amely a legfontosabb területeken előrelépés hoz, például a gazdaságban, és legfőképpen egy erősebb és hitelesebb Európát hoz, hat el egy gyorsan változó világban. Nagy hatalmi eltolódások történnek a világban, új és új kihívások születnek nap, mint nap. Ezekre válaszolnunk kell. Nekünk, ha szándékosan mondom, hogy nekünk, mert egy kollektív európai felelősség híve vagyok mint önök, én is meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Unión belül és a világon szerte is érezhető az igény egy erősebb európai fellépésre, a béke megvédése érdekében, a szegénység elleni harcban, a legsérülékenyebb társadalmi csoportok védelmében és a nagy kihívásokra adott válaszainkban. Össze kell kötnünk a vezetést a partneri viszonyjal. Meg kell védenünk értékeinket, és érdekeinket is védeni kell. Meg kell hallgatnunk partnereinket, és meg kell győződnünk arról, hogy mi is meghallgattassunk, ha felszólalunk. Pontosan ez a célom. Az önök segítségével, az Európai Parlament segítségével, Barozzó elnökkel és a bizottsági kollégáim csapatával együttműködve, valamint a külügyminiszterek tanácsában dolgozó miniszterekkel, illetve a tanács elnökével együttműködve teszem majd ezt. Tudom, hogy az új feladatköröm hatalmas felelősséget ró rám, és mindannyian tudjuk, hogy nem maguktól jönnek az eredmények, és nem elég, hogy elmondjuk a nézeteinket. Döntéseket kell hoznunk, és cselekednünk kell. Az állampolgáraink, és azok, akik Európától világszerte segít, segítséget akarnak, ezek számára a Lisszaboni szerződés egy lehetőség. A legfőbb feladat, ami ebből származik, pedig az Európai Külszolgálat létrehozása. Ez számomra a rangsor elején áll. Hogy fejtsem ki miért nem pusztán egy hivatal létrehozásáról van szó, hanem egy, egy nemzetékben egyedülálló lehetőség, hogy olyan intézményt hozzunk létre, amely a politikai, gazdasági, katonai fellépésünket egy keretbe helyezi, egy koherens stratégia kereteibe. Ez a célom, hogy létrehozzunk valamit, ami értéket hoz állampolgáraink számára, ami kiegészíti az a tagállamok erőfeszítéseit, és amely révén megbízható partneri leszünk a nem európaiaknak. Meg kell tennünk mindent, hogy mindez működjék. A bizottság, a tanács titkársága, a tagállamok segítsége az, amire szám, amivel számolhatunk a jövőben. A munka elindult, én személy szerint is igy- igyekszem gyorsítani az előkészületeket, hogy a tanács a döntését már áprilisban meghozhassa a külügyi szolgálat ügyében. Mindebben az Európai Parlamentnek kulcsfontosságú szerepe van. A képviselők már most is nagyban hozzájárultak a munkához, és a jövőben is szeretnék önökkel a folyamat egészében szorosan együttműködni. Mert míg egyrészt létrehozunk egy szervezetet, eközben az azonnali feladatokra is válaszolnunk kell. Operatív módon kell fellépnünk a globális kérdésekben is, ahol Európa el kell játsza a rárót szerepet, és a közvetlen szomszédságunkban is, ahol vezető szerepet kell játszanunk. Mint a külügyi tanács elnöke, igyekszem biztosítani azt, hogy teljesítsük ezeket a várakozásokat. Afganisztán és Pakisztán, Irán, közel-kelet, Szomália és Jemen körében is világos, hogy ezek a rangsor elején álló feladatok. Már részt vettünk egy, egy NATO miniszteri tanácskozón Afganisztán tárgyában, amely jó lehetőséget kínált számomra, hogy Rasmussen úrról a NATO főtitkárjával tárgyaljak. Pragmatikus munkamódszert alakítottunk ki az EU-NATO partneri viszonyt meghatározandó. Washingtonban is nem sokára elutazom, találkozom Hillary Clintonnal és más amerikai kormánytagokkal, jövőbeli globális stratégiákat megtárgyalandó, és remélem, hogy Moszkvában és Pekingben is nem sokára járhatok majd. A közel-keleten ügyében holnap találkozunk Mitchell szenátorról és Tony Blairrel, és nem sokára ki is utazom a térségbe. Iránnal kapcsolatban a szolgálatom minden résztvevővel, az E3 plusz 3 tagjaival is szoros kapcsolatban van, és döntenünk kell a következő lépésekről, tekintettel arra, hogy Irán eh, nem tartja a nemzetközi vállalásait. A globális kérdések mellett az Európai Uniónak fő felelőssége van a, kon- a konkrét szomszédsággal szemben is. Ez önmagában is rendkívül fontos, ám a széleskörű nemzetközi hitelességünk is nagyban függ attól, hogy hogyan bánunk közvetlen szomszédainkkal. Ez azt jelenti, hogy a tényleges politikai reformot kell támogatnunk a Nyugat-Balkánon, és biztosítanunk kell, hogy az egész térség az integráció útjára tudjon lépni. Törtek, történtek pozitív lépések a Montenegróval és a volt Macedón köztársasággal szemben vezettük a vízummentességet, vízumkönnyítést, és a politikai a bosznia-hercegovinai politikai, a politikát is beindítottuk. Ukrajnában is pozitív szerepet kell játszanunk, ahol e, elnöki választások lesznek nem sokára, és ahol fontos európai érdekek forradnak fel az energetika szempontjából. A dél-kaukázus és az egész szélesebb térség is várja az EU fellépését. A földközi-tenger térsége is fontos számunkra fontos történelmi szálak kötnek össze, és érdekek is, és közös problémák ezzel a térséggel, például az illegális bevándorlás. El kell kezdenünk a Mediterrán Unióra vonatkozó munkálatokat, rendkívül fontosságú Afrika, Latin Amerika és Ázsia térsége is. Mindezen területeken továbbra is kapcsolatban kell lennünk, kreatív módon, ugyanakkor elszántan tárgyalva partnereinkkel regionális kérdéseken túl tematikai ügyekben is fel kell lépnünk, például a, a terrorizmus elleni harc, az emberi jogok védelme, energetika, a klímaváltozás elleni harc, atomfegyverek terjedésének leállítása. Ezek szélesebb körű napirendi pontok, és fontos, hogy a rájuk vonatkozó stratégiák egymásra összekapcsoltan átfogóan működjenek. A krízis, a válság kezelés is fontos feladat, amelyet jelenleg a közös biztonság és védelmi politika keretében folytatunk. Nagyon fontosak az erre vonatkozó missziók, életeket mentenek meg, a, a politika számára helyet teret teremtenek a háborús térségekben, az európai segítségnyújtás kulcsfontosságú elemei ezek. Az elmúlt évek előrépéseire építenünk kell, hogy ezek a missziók tovább is jól vezessék, megfelelő ellátást kapjanak, és be tudják tölteni feladatokat. A nemzetközi partneri viszonyban pedig látnunk kell a globális világ problémáit, amelyek több oldalú, átfogó megoldásokat kívánnak. E, számomra erről szól a fenntartható biztonság. Ennek elérés érdekében hatékony partneri viszont kell kialakítanunk mindenkivel. Az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal, de Törökországgal, Japánnal, Kanadával, Indiával, Japánnal és Dél-Afrikával, is. az ENSZ-el, a NATO-val, az Afrikai Unióval és más szereplőkkel. Ezen partneri viszonyok táplálása, fenntartása a napi munkám legfontosabb, egyik legfontosabb része lesz, hogy fenntartsuk ezeket hatékony válaszokat kialakítva az egyes térségbeli kihívásokra ezen szereplőkkel, de azért is, hogy nemzetközi, egy nemzetközi rendszert alakítsunk ki. A képviselők, parlamenti képviselők számára is egyedülálló lehetőség ez, az európai építkezés folyamatában. Nagyra törőek kell legyünk, ugyanakkor célra törőek is. A szavainkat cselekményekkel, tényekkel kell alátámasztanunk, ehhez pedig csapatmunkára van szükség. Az én feladatom abban áll, hogy mindezt koordináljam, irányítsam, és az aktív köztámogatás is rendkívül fontosságú ebben. Éppen ezért adok számot a parlament előtt minden lépésemről, ezen túl pedig a szélesebb körű vitát is mindig támogatom az intézmények között mindezen kérdésekben. Köszönöm, hogy meghallgattak, és szívesen várom kérdéseiket. Grazie, signora Aston. Köszönöm szépen, Ashton asszony. Most a koordinátorok kérdései következnek. Na most, ez, hogy is néz ki ez az első kérdéskör? Egy perces kérdést tehet fel a kérdező, egyetlen kérdést tehet fel, erre két perces választ kap majd. Ezután vagy következik egy egyperces, következhet egy egyperces kiegészítő kérdés, és erre Esten asszony egyperces válaszsal reagálhat. Az első kérdés feltevő, Brock tessék. Äh, Elnök úr! Tisztelt jelölt asszony! Nagyon köszönöm a szavait a néppárt nevében is. Teszem ezt, és szeretném kifejezni a konstruktív együttműködésre vonatkozó szándékomat is. Néhány kérdést is hagyd tegyek fel azonban. Nagyon nehéz új feladattal kell megbirkóznia, egy kettős feladatrendszer a tanács és a bizottság keretében, ezt egy koherens politika képviseletében kell tegye, ezért jött létre az ön hivatala, és ezen túl pedig a külügyi szolgálatot is kell vezesse. Készen áll arra, hogy ezt a koherenciát az Európai Parlament előtt is vállalja, amely mint bizottsági alelnökként is önre hárul, és ön úgy látja, ahogy mi, hogy a több éves programozás kérdésében Elnézést, lejárt az ideje. Most a válasz következik, két perces válasz. First of all, thank you. Először is köszönöm szépen a konstruktív együttműködést. Üdvözlöm ezt. Úgy érzem, hogy a felelősség köreim átfedik egymást, ez azonban eszköz, és nem pedig probléma. Összehozható ez a két feladat, és pontosan ezért képes vagyok mind a két feladatkört betölteni, koherens módon, olyan módon, hogy az a külvilág és az Európai Unió számára is koherens legyen. Kihívásnak látom tehát ez, de de mindenképpen előnynek. Ami pedig a felelősségköreimet illeti, nos, a tanács és a bizottság is vagyok egy személyben, és felelős vagyok, be kell számolnom a parlamentnek, mint biztos, de ezen kívül önök előtt a tanácsot is képviselem. Tehát a logisztikában meg kell egyeznünk, ki kell alakítanunk a, ennek a működési folyamatát hiszen a tisztelt képviselők már korábban is rámutattak arra, hogy hatalmas felelősségkörről van szó, és meg kell találni az időt arra, hogy a parlamenttel találkozhassak. Ezt ki kell tehát alakítani. A határokon belül az a célom, hogy megfeleljek ennek a feladatnak, eljöjjek a parlamenthez minél gyakrabban, és együttműködjünk a külügyi szolgálat kialakításában és a szakpolitikák területén is. Brock úrnak most, Brock úr most föltehet egy kiegészítő kérdést. Esten asszony nem válaszolt a költségvetési jogokra, az Európai Parlament költségvetési jogainak és a költségvetési ellenőrzés jogainak figyelembevételre vonatkozó kérdésemre. Tudnék az Európai Parlament jogosítványának érvényesülnie kell, az ellenőrzési és felügyeleti jogokat tehát garantálni kell a külügyi szolgálat működésében is. Ön egyetérte azzal, hogy az Európai Unió külügyi képviselete a 22-es cikk alapján a bizottság hatáskörében működik, a KKBP kivételével, illetve és a tanács javaslatai a bizottság külügyi szolgálataink keresztül, például a Kopenhágára való felkészülésben is így valósulnak meg. Hogyan e, értékeli ezt a 22-es cikket ebben az értelemben? Una replica di... Esten asszony, kérem, hogy egy perces választ adja maximum. Két modellt térképeztünk fel. Vannak olyanok, akik a, azt szeretnék, hogy a külügyi szolgálat a bizottságon keresztül működjön, mások pedig úgy gondolják, hogy egy sui generis műveletet kell létrehozni. Brok úr, szeretnék egyértelműen fogalmazni. A külügyi szolgálat költségvetése az Európai Parlament ellenőrzése alá tartozik, bármi is legyen a pénzügyi rendelet végső formája. Az én feladatom pedig az, hogy ezt hatékonyan működtessem, és a pénz, pénzeket is megfelelően felhasználjuk a területeken. Meg kell tehát kapnunk ezeket a pénzforrásokat, a különböző delegációk, illetve a nagyköveteknek rendelkezésükre kell bocsátani, illetve a projekteket futtatni kell. Azt szeretném látni tehát, hogy megfelelően működnek ezek a pénzforrások, mind a helyiek érdekében, mind pedig az Európai Unió érdekében. Ebben az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerepe van, ellenőrzési szerepe van, remélem, hogy teljesen sikerült választ adni a kérdésére. Una Amanda. Igen, én úr, következik egy perc, egy kérdést tegyen fel, legyen szíves. Ashton, от името на групата на социалистите и Ashton asszony. A szocialisták és demokrata frakció nevében üdvözlöm Önt itt a mai meghallgatáson, és sok sikert kívánok Önnek. Az Európai Uniónak arra lenne szüksége, hogy a külügyekben sokkal hatékonyabbak legyünk, sokkal hatékonyabb legyen a fellépésünk változások jelentek meg a Lisszaboni szerződése, például az ön posztjának létrehozása. Nem egyszerű a külügyi megbízott posztját, illetve az Európai Bizottság alelnöki posztját összeegyeztetni. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen előnyt jelent majd az ön számára is az EU, illetve az Európai Parlament számára is, hiszen az Európai Parlamentnek így komolyabb, széleskörűbb hatása lehet az Európai Unió külügyi politikájára. Aztán a külügyi szolgálat is új keletű, a Lisszaboni szerződés hozta létre. Az a kérdésem, hogy hajlandó-e megfelelni a parlamenti kívánságoknak. Az elnök félbeszakítja. Elnézést, nem, hagy, nem hagytam, hogy befejezed, de sajnos lejárt az ideje. Eston asszony, nem tudom, hogy kívánja-e kommentálni Vigenyin úr bevezetőjét. <laughs> It's... Külön kihívás az, hogy kitalálja, mi volt a kérdés. Már ez egy feladat. De azt hiszem, hogy abba az irányba haladunk, hogy a parlamenttel való viszonyrendszeremet igyekszünk feltárni. Úgyhogy hagyj mondjak röviden néhány szót erről is. Ahogy már jeleztem, a parlament rendkívül fontos szerepet játszik az én hivatalom kapcsán, az én szerepköröm kiépítésében, és általában a külügyi szolgálat kiépítésében, és rendszeresen eljövök majd a parlamentbe beszámolandó gondolataimról, terveimről a tanács döntései fényében. És a szakbizottság előtt is, amennyire csak tudok, mindig megjelenek, amennyire megengedik azok a hatalmas feladatok, amelyek rám hárulnak majd. És szeretném garantálni azt is, hogy egy kétoldalú viszonyrendszer legyen, tehát remélem, hogy a parlament is elfogadja hogyha, hogyha én meghívok parlamenti képviselőket, hogy eszmét cseréljek velük, mert nekünk ahhoz, hogy a terepen hatékonyan dolgozzunk, olyan kérdésekről is foglalkoznunk kell, hogy például a, a külügyi szolgálat hogyan tudja támogatni a parlament munkáját, helyi ö, megjelenését parlamenti képviselőknek, és hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy a parlament képes legyen eszmét cserélni a külügyi szolgálat tisztviselőivel, azok felelősségi köréről. Tehát igyekszem kialakítani egy olyan keretrendszert, mely lehetővé teszi a parlament számára, hogy teljes mértékben kifejtse a rárót szerepet, és nagyon szívesen várom az önök ötleteit, gondolatait ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy választottam -e az kérdésére, megpróbáltam. Á, una brava. Vigenyin úr, most lehetősége van egy egyperces plusz kérdést fölteni. Igen, néha az ember a saját nyelvén is nehézségekkel beszél, úgyhogy most angolul folytatnám. Majdnem kitalálta, hogy mi a kérdésem, az enyém kicsit konkrétabb lett volna. Egyetérte azzal, hogy a főmegbízotti poszt azzal jár majd, hogy a külügyi szakbizottság előtt megjelenik, Ezt mi szeretnénk a magunk részéről látni, és ez mindenképpen fontos az európai polgárok szempontjából is. A második kérdésem, ami valójában nem második kérdés, ez lett volna a kiegészítő kérdés, de azért fölteszem, ezt elnök úrnak mondom. Tehát a harmadik országokkal való megállapodásokról azt mondja a Lisszaboni szerződés, hogy a parlamentnek is ezeket jóvá kell hagynia ezekben a kérdésekben a parlamenttel nem mindig konzultáltak. Ott van például az emberi jogok kérdése, ott van a grönlandi vagy a líbiai partnerségi szerződés. Ezzel mi a helyzet? Elnök, elnőzés, Vigenyin úr, de most már tényleg lejárt az ideje. Egy percet adok most Estor asszonynak a válaszra. Csalódást kell okoznom az első kérdésben, mert nem meggyőződésem, hogy az ilyen meghallgatások a megfelelő utat képviselik egy kinevezés előtt. Tehát nagyon nehéz így kiválasztani egy-egy személyt. Mindemellett el kell mondanom, hogy a munkatársak munkája során ezek a diplomaták el fognak jönni a parlamenthez, további, további megbeszéseket kell majd folytatnunk erről. Ami pedig a megállapodásokat illeti, a szerződés értelmében az Európai Parlament fontos szerepet tölt be, különösen az emberi jogi kérdésekre gondolok, hiszen ez prioritást képvisel. És ezt a szerződés értelmében, ezzel a szerződés értelmében kell majd foglalkoznunk. Um- Neitz képviselő következik egy perc. Madam Ashton, Mr. President... Ashton asszony, kollégák. A sok kihívás között, amelyel szembe kell nézni, a legfőbbek azok lesznek, hogy egyrészt a vezetői posztját megerősítse az európai külügyi politikában a, a sok partnerrel való tárgyalás során, itt a bizottság elnöke, az a soros ö, elnökséget vívő miniszterelnök, külügyminiszterek, illetve a ö, egyes bizottsági kollégáival kell versenyezzen voltak éppen e tekintben. Másrészt az Európai Külügyi Szolgálat felállítása lesz egy fontos feladat, ahol szintén meg kell erősíteni vezető posztját, hiszen nagyon sok érdek, sokszor ütköző érdek érvényesül a külügyi szolgálat körül. Igyekszünk támogatni önt ebben, de hogyan igyekszik megerősíteni ezt a vezető szerepét, posztját a ö, sokféle KKBP-vel kapcsolatos kérdéskörben? Tessék, este azt két perce van. Köszönöm szépen ezt a kérdést is. Igaza van, különböző emberek különböző felelősségi köröket eh, foglaltak el. Nos, eh, az elmúlt hetekben nagyon sok munkát végeztem ebben a témában. Először is a szerződés leszögezi a különböző felelősségi köreket, és e a szerződés mindig is referenciát képvisel mindannyiunk számára, ez határozza meg a szerepköreinket. A bizottság elnökével, illetve a tanács elnökével folytatott tárgyalások során egyértelművé vált az, hogy ezeket a felelősségi köröket azonosítani kell, és ez alapján kívánom a munkámat elvégezni. Második megjegyzésem. Célunk az volt a két szerep egyesítésével, hogy koherenciát alakítsunk ki. Így egy közös politikát, közös stratégiát hozhassunk létre az intézmények számára. Tehát a három biztossal szorosan együtt fogok működni, és a tárgyalásaink során azonosítottuk a különböző felelősségi köröket. Ennek értelmében egy stratégiai keretet kívánunk létrehozni, stratégiai irányvonalat kívánunk fölvázolni a parlamenttel, a tanácsal és a bizottsággal is egyetértésben természetesen ehhez a biztosoknak velem együtt kell dolgozniuk, és ezt a stratégiai irányvonalat együtt kell kialakítanunk. Ezzel a, az irányvonalal pedig elégedett vagyok. Beszéltem a három biztos jelöltel, külön-külön is, illetve együtt is, a bizottság elnökével is. Tehát úgy érzem, hogy egy, ez egy megfelelő megoldás, természetesen a gyakorlati részleteket még ki kell dolgozni. Ami pedig a tanácsot illeti, illetve a külügyi tanácsot, ez ugye a feladatom az, hogy ezt vezessem. Nagyon sok munkát kell végeznem, nagyon sok a feladatom, de úgy érzem, hogy ezen tisztán körülvonazottak. Un minuto. Négy asszony, kiegészítő kérdést tehet fel egy percben, mentessé. Köszönöm, asszonyom, a válaszát, amely többé-kevésbé kielégítő számomra. Visszatérnék azonban az előző kérdésre meglepett válasza abban, hogy nem nagyon látszik lelkesnek abban, hogy a delegáció vezetőket nem tennék ki parlamenti meghallgatásnak. Vajon miért habozik ezt tenni? Honnan, miért, miért nem kívánja ezt? Igen, szívesen válaszolok. Nem szívesen okozok csalódást a parlamentnek, de sajnos néha eh, mégis ez történik. Úgy gondolkozom, hogy mindenek előtt létrehozzunk egy olyan szolgálatot, amely már létező szolgálatokra, intézményekre épít. Tehát már a diplomáciában dolgozó tisztviselőkre építünk, és azt is tudjuk, hogy a parlamenttel is kapcsolatot tartottak ezek a tisztviselők. És úgy tűnik, ez jól működik. És úgy tűnik, hogy a delegáció vezetők, azok a delegáció vezetők, akik a parlament előtt számot adtak, jól tették, és a jövőben is szeretnénk így eljárni. Azt nem akarjuk viszont, hogy hossza, hosszúra nyúló, formális folyamattá váljon ez, hiszen célunk az, hogy mielőbb elinduljon a szolgálat, és megfelelő személyzeti stratégiára van szükség a vezetők kinevezésében, amely átlátható, konzisztens és egyenlő lehetőséget kínál mindenki számára. Ezt, ez a célom, és ez, erről számot adok a parlament előtt is majd. Brandner képviselő következik. Egy perces feltevés. Köszönöm a Zöldek frakció nevében is köszönöm a szót. Szólt már a Lisszaboni szerződésről, amelynek célja, hogy a tanács és a bizottság közötti kakofóniát feloldja az ön kettő szerep körében. A barózói oszd meg és uralkodj stratégia ugyanakkor azt is jelenti, hogy a szomszédság politikát kivették a külügyi területről. Ukrajna, Tunézia, a közel-kelet nagyon széttartó kérdések ezek, ám a stratégia és a tényleges tevékenységek nem mindig függenek össze. Ezzel kapcsolatos a kérdésem. Ön a szomszédság politikát is rábízza-e a külügyi szolgálatra, és van ide vonatkozó pénzügyi forrásokat is ez a külügyi szolgálat kezeli majd? Due minuti. Tessék, alelnök asszony, két perce van. Uh, thank you for the warm. Köszönöm szépen a meleg fogadtatást. Sajnos a kérdés alapvetésével nem értek egyet, de azt hiszem, hogy ez nem lesz meglepetés. Nos, mi is a célunk, és együtt dolgoztam ebben a kérdésben a bizottság elnökével a, összeállít, a javaslat összeállításakor. Tehát együtt dolgoztuk ki a javaslatot, mielőtt azokat megvalósítottuk volna. Hogyha megnézik a szerepemet, úgy tűnik, hogy egy nagyon fontos szerepről van szó, amely nagyon sok területet lefed. Vannak külön területek ezen belül, és ezeket tisztán kell látni, főleg arra gondolok, hogy hogyan valósítjuk meg az egyes politikákat. Ezért a következőt tettük. A velem együtt dolgozó biztosokkal külön felelősségi körülöket határoztunk meg és delegáltunk. Természetesen ők szívesen vesznek majd részt meghallgatásokon, és őket is megkérdezhetik majd ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Ami a fejlesztést illeti, nagyon fontos, hogy legyen valaki, aki ezen a területen a megvalósítást ellenőrzi. A parlamentnek nagyon fontos szerepe van ebben, a fejlesztési bizottságnak rendkívül fontos szerepe van, erre majd talán visszatérünk a későbbiekben. Ami a szomszédsági politikát illeti, már korábban is elmondtam, hogy a szomszédos országokkal való kapcsolat rendkívül fontos a különböző politikák területén, és itt vezető szerepet kívánunk betölteni. Egy biztos velem együtt fog dolgozni azon, hogy itt megfelelő szakértelmes szaktudást halmozzunk föl, és ezeket kamatoztassuk a szomszédsági politika területén. Ezen kívül a koordinációs feladatokat is be kell tölteni az ASEAN, illetve a különböző testületekkel való együttműködést. Tehát lesz valaki, aki ez, er, erre fog összpontosítani, ezt fogja felügyelni, és ez mind hozzájárul az én szerepemhez is. Per un minuto. Brandner képviselő, egy perces kiegészítő kérdést tehet fel. Meglep a válasza, hiszen nagyon sok felelősségi kört vehetne át a politika tekintetében, örülnénk is ennek. Ha meg túl sok a felelősségi kör, akkor lehet, hogy nem jól értelmezi a feladatát. Ezért utánkövető kérdésem. A külügyi szolgálat tekintetében ezeket a területeket összehozza-e, hiszen a politika fele körülbelül a szomszédság politikáról szól, és a missziókat is ebben az országokban kell kifejteni. És a tényleges kérdésem pedig az, hogy ön szeretné-e, hogy az Európai Bizottság elutasítsa azt, hogyha nem önhöz kerül a, biztonság, a szomszédság politika vezetése. Kérem, válaszoljon, elnök asszony. Ami az első kérdést illeti, azt hiszem, hogy egyetértünk, és nem akarok itt válogatni egyáltalán. Pusztán annyit mondtam, hogy egyértelmű, hogy hol vannak a prioritások számomra, különösen ebben a kezdeti fázisban, és azt hiszem, hogy ez így helyén való. Tehát egyetértünk, nincs közöttünk ellentmondás. A stratégiai ö, célkitűzések a szomszédsági politika területén az én feladatomhoz tartoznak, az én feladat körömhöz, természetesen a biztossal együttműködve. A biztos jelöltel már tárgyalásokat folytattam, és intenzív megbeszéléseket folytattuk, arra vonatkozóan, hogy a különböző területeken milyen eredményeket érhetünk el, itt különösen a, a bosznia-hercegovinai sakmat helyzetre gondolok. Úgy érzem, hogy ez egy hatalmas előny, és nem pedig hátrány. Tudom, hogy a parlament oda fog figyelni arra, hogy mi történik, hogyan történik, és hatékonyan történik-e. Un minuto, una domanda. Önök úr, egy perc. Ashton asszony, ön a brit CND pénztárosa volt a 80-as években, amely úgy beszélt, mint fiatalkori idealizmus van kifejtett munkát. Most meg a külügyi politika vezetésében az EU vezetője lesz a biztonság és védelmi politikában. Ezért volna fontos a parlament számára tudni, meg a tagállamok számára, hogy vajon a brit és francia atom erő leszerelésével mi a helyzet, illetve hogyan kíván fellépni Iránnal szemben, amely atomfegyvert fejleszt ki. Ön, igen, nem kérem válaszoljon, hajlandó-e az atomfegyverek leszerelésére, és a védelmi politikával kapcsolatban ön támogatja-e hogy Brüsszelben egy egységes katonai irányítási parancsközpont jöjjön létre. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy hasznos-e az idealizmus. Azt hiszem, hogy a 70-es évek igazából 2010-ben nem relevánsak. Az akkori javaslatok, akkori helyzetek egy teljesen más nemzetközi helyzetet tükröztek és annak a helyzetnek a részét képezik. Most nem vagyok már a CND tagja, és már 28-29 éve nem vagyok tagja a CND-nek. A második kérdésére válaszolva, ugye ez a fontosabb, ez pedig arra vonatkozott, hogy a NATO-val hogyan alakítjuk ki a kapcsolatainkat. Nos, a bevezetőmben is elmondtam, hogy találkoztam már a NATO főtitkárával, és tárgyaltunk arról, hogy hogyan lehet pragmatikus, előretekintő kapcsolatot kialakítani a jövőre nézve. Azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos. Ami a az egységes parancsnoki, parancsnokságot illeti, nos úgy érzem, hogy a bereni egyezmények keretében a NATO-val együtt tudok működni, és ennek az erőforrásait is föl tudom használni. Úgy tűnik, hogy ez az együttműködés megfelelően haladhat, és nem érzem azt, hogy egy új struktúrát alakítanánk ki. Természetesen a, nagyon fontos, hogy megfelelő, megfelelő struktúrát, megfelelő kapcsolatot alakíthassunk ki. Minuto. Tenok úr kiegészítő kérdése. Mikrofon nélkül beszél az előadó. You didn't give me a... Nem adott igen-nem választ arra, hogy vajon támogatja-e az, hogy egyoldalú leszerelése, leszerelése történjen meg az atomfegyvereknek Európában. Másik kérdésem Indiára vonatkozik, a, legnagyobb, a világ legnagyobb EU, demokráciája, az EU legfont, egyik legfontosabb partnere. Hogyan lehetne továbbvinni az EU-India közötti kapcsolatrendszert, különösen a globális terrorizmus elleni a harcban, amely Pakisztánban, Afganisztánban gyökeres, ezek indiai, szom, India szomszédai, és hogyan lehetne a szabadkereskedelmi megállapodást mélyíteni, gyorsítani Indiába. Különösen az ön személyes válaszát várom azzal kapcsolatban, hogy India vajon a BT állandó tagja legyen-e, és ha igen, mely más államok kapjanak ilyen posztot a BT-ben, és még egy térségben maradni, maradva, még a hosszú távú biztonságpolitikai most a alelnök asszony, Esten asszony fog válaszolni. The minute wasn't up, Mr. Chair. Nem fogyott még el a percem. Una sola do... Elnézést kérek, egyetlen kérdést lehet föltenni, nem több kérdést egy percben. I, I, I fear, Mr. Tannock, I'm back to get... Tanak úr, azt hiszem, hogy megint csak kitalálhatom már a kérdése végét, de azt hiszem, hogy most már eh, elkaptam a fonalat. Tehát ami a 70-es években releváns, az most nem releváns. A CND-nek nem vagyok tagja, már nagyon régóta nem, nem hiszek ebben a stratégiában. Nem csak azért, mert az Európai Unió létrejött, és úgy, úgy létezik, ahogy eddig nem. Ami a atomfegyverekkel kapcsolatos kérdést illeti, természetesen a leszereléssel kapcsolatos kérdések vissza fognak még térni, és hosszadalmas tárgyásokra számíthatunk. Egy dologban egyetértek önnel. Mindannyian aggódunk a nukleáris fegyverek elterjedése miatt. Természetesen nagyon fontos, hogy a 70-es éveket ne túlozzuk el. Ami pedig Indiát illeti, nagyon fontos stratégiai szerepet tölt be, és arra azon gondolkodtam, talán ön is támogathat ebben engem, hogy hogyan tudnánk együttműködni Indiával. Többször találkoztam már a miniszterelnökkel, és úgy érzem, hogy egy nagyon fontos országról van szó ebben a régióban, és nagyon fontos, hogy az együttműködésünket megerősítsük. Ezért minél előbb elkívánok látogatni Indiába. Nézést, elnök asszony. Önre is vonatkoznak a szabályok. Meles a képviselő következik egy percre. Tisztelt alelnök asszony, a bevezetőben nem, ismer, nem említette a transatlanti partneri kapcsolatot. Ugye korábban arról volt szó, hogy ez is prioritást élvez. A tanács, illetve az Európai Parlament is prioritásként kezelte ezt. Erre nem utalt. És a nagy transatlanti piac kialakításáról sem beszélt kérdésem, hogy milyen tervei vannak ezen kezdeményezéssel kapcsolatban, de leszögezném, hogy én nem értek ezzel együtt. Elnök, két perce van az elnök asszonynak, és minden kollégát arra kérek, hogy tartsák be a szabályt, egy percük van egyetlen kérdés feltevésére. Transatlanti piacról szólt a, a, a tolmácsolás, nem tudom pontosan mit jelent ez. Úgyhogy hagyd szorítkozzam válaszomban az Egyesült Államokkal való kapcsolatrendszerünkre és bocsásson meg, ha nem teljes választ adok a kérdésére. Nos, ami az USA-val való kapcsolatunkat illeti, ez kritikus fontosságú stratégiai partnerünk, globálisan is ez. Egymás mellett állunk Amerikával, nagyon sok, a világ nagyon sok pontján, ahol igyekszünk áttörést hozni. Más és más feladatkörünk és a szerepkörünk, de nagyon fontos ez a viszony. És ezen viszonyrendszeren belül, különösen az Európai Bizottság szempontjából több stratégiai pontra bontható ez. Van a transatlanti gazdasági tanács, az energiatanács is e körben működik. Különféle fórumokon tudjuk a transatlanti kapcsolatrendszert megtárgyalni. És a kereskedelmi biztosként is feladatköröm volt e viszonyrendszer egyes vetületeinek vitele itt abba is hagynám, mert hogy a második részét is felte- feltehesse a kérdésemnek, ehhez időt kell adnom. Remek, Melensor úr, kérem, hogy tegye fel a kérdést. Tisztelte a lenök asszony, hogyha nem tudja, mi az a transatlanti piac, akkor elküldöm a Európai Parlamentnek ez irányú állásfoglalását. Ez egy 2015-ig felállítandó piac. Bizonyára tudja, hogy Af- Afganisztán milyen jelentőségű, hiszen az Európai Unió ilyen nagy számú, vagy nagy volumenű katonai fellépést a háború volt, amíg nem tett. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is kérdésem a, kérem, kérem a véleményét. Tessék, alelnök asszony. Köszönöm. Nagyon értékes volt a magyarázata. Afganisztánnal kapcsolatban jelen voltam, amikor meg Crystal tábornok kifejtette álláspontját a NATO-val való tanácskozás során, és tudják, hogy mit mondott erről az Egyesült Államok elnöke már, hogyan reflektált erre. A számunkra legkritikusabb terület az, hogy ott hatékonyabban tudjuk koordinálni tevékenységünket ott helyben, és megvizsgáljuk, hogy tudjuk leginkább támogatni. A lakosságra kihegyezett cselekvéseinket, amely a, amelyet meg Krisztó tábornok terveiben is szerepelt, így hatékonyan tudjunk fellépni a lakosságot segítendő. A 28. londoni Afganisztánnal foglalkozó tanácskozás is nagyban meghatározza majd az erre vonatkozó további lépéseinket. Révolé Belder. Belder úr, teszi fel a következő kérdést egy percben. Eh, Tisztelt jelölt asszony! alelnök asszony. Az izraeli delegáció tagjaként tenném fel azt a kérdést, mi szerint ön szerint, ő meg van afelől győződve, hogy szükség van arra, hogy Izrael állam zsidó jellegét fenntartsák, vagy nem szükséges -e ezt a, ezt a sajátságos karaktert megőrizni az államnak. Amely pedig Palesztinát illeti, Ön is úgy látja, hogy szükséges az, hogy Palesztina elismerje Izrael zsidó állam létét? Vagy ez, mert ellenkező esetben a, a két állami megoldás alapja hiányzik. Ségesten asszony. Készen állok arra, hogy kimondjam a következőt. Létfontosságú az, hogy előrelépés történjen a közel-keleten, és a végén két állam, létező állam jöjjön létre. Izrael államának joga van ahhoz, hogy biztonságban létezzen a közelkereden, ugyanúgy, mint Palesztinának. Hogy ez hogyan alakul ki, milyen jellemvonásokat tükröz, majd nem nekem kell meghatározni. Ezek belső tárgyalások eredménye kell, hogy legyenek, illetve a külső kapcsolatok, külső tárgyalások eredménye. Amikor ellátogatok majd a közel-keletre, akkor bizonyára lehetőségem nyílik majd arra, hogy, hogy ezt alaposabban föltérképezzem. A legfontosabb dolog számomra az, hogy észben kell tartani ugye a nehézségeket, de mindemellett meg kell őrizni a nyugalmat, és ez a a jelenlegi viszonylagos nyugalom nem téveszthető össze a hosszú távú biztonsággal. Lehetőségként kell ezt fölfogni arra vonatkozóan, hogy előre léphessünk, és a folyamatot előrébb vihess, vihessük. Mitchell szenátor úr, Tony Blair itt lesz majd, és találkozókat, tárgyalásokat fogunk folytatni. Mindezek segítenek majd abban, hogy tisztázódjon, hogyan tudunk segíteni ennek a régiónak, hogyan adhatjuk meg a lendületet arra, hogy békét és biztonságot teremtsen. Elder a diritto di replica per un minuto. Belder úr kiegészítő kérdése. Ezt hát Igen, a második kérdésemet tenném fel. Az EU-izraeli viszonyrendszerben nem tartja a sürgetőnek és lehetőségnek is, hogy egy EU-izraeli csúcs találkozót szervezzünk, szervezenek a felek, hiszen szükség volna arra, erre, hogy intenzívebbé tegyük a viszonyrendszert ez az állammal, és hogy befolyással lehessünk, így módon egy konstruktívabb szerepet játszhatnánk el a közel-keleten, bizalomépítési lépésekben is. A jelenlegi izraeli kormányal szerintem nagyon alkalmas volna egy ilyen csúcsot megszerveznünk, és ezáltal azok a nehéz kérdések is rendeződhetnének, amelyek még nyitva állnak. Presidente per un minuto. Tessék, lelnök asszony, egy perce van. Nincs ilyen jellegű javaslat eh, jelenleg. Azt hiszem, hogy hangsúlyozni kell a megfelelő és erős kapcsolatokat ebben a régióban, és ez így van rendjén, ez minden országra vonatkozik. Egyértelmű, hogy eh, bizonyos országok nagyon fontos szerepet töltenek be a jövőre nézve is, és a feladatunk az, hogy a saját hozzájárulásunk minél hatékonyabb és eredményteljesebb legyen. A tisztelt képviselőtársak nagyon jól tudják, hogy mi is volt a szerepünk, mit akartunk elérni ebben a régióban. Ami engem illet, megpróbálom a, az erőforrásokat megfelelően felhasználni, minél konstruktívabb formában, annak érdekében, hogy támogathassuk a javaslatokat, és egy békés megoldást találhassunk minél gyorsabban, amely lehetővé teszi, hogy ez a régió gazdaságilag, politikailag, illetve a lakosság szempontjából is növekedhessen. Un minuto, una... Márten képviselő következik egy perces kérdése. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Esten asszony, mi a helyzet Iránnal? Mi a helyzet azzal, hogy Atom hatalomá szeretné, szeretne avanzsálni Irán, és ez mindenképpen egyfajta fenyegetettséget jelent a középkeleti régióban? Megtesze önt minden, megtesze ön mindent azért, hogy Irán és az iráni elnök számára ez ne legyen lehetőség, tehát hogy ne váljanak atomhatalomá. Két perccel van a lelök asszony a válasz. Úgy vélem nagyon sajnálatos az, hogy Irán nem fogadta el azt a megállapodást, amelyet a, a NAU kínált számukra. Képviselők tudják, hogy olyan országgal állunk szemben, amely súlyos hibákat követett el, és vannak olyan nemzetközi szabályok, amelyeket be kell tartani. Ha pedig egy ország a földrajzi, történelmi hagyományai alapján megfelelő elbánást akar kapni, amelyet megérdemel, akkor együtt kell működnie ezen szabályok alapján. Én nagyon sajnálom az emberi jogsértéseket, és persze készen állok a párbeszédre, ám ezt nem lehet időhúzásra használni. Az elmúlt hat évben, ahogy önök is tudják, húzódik ez a folyamat. Nagyon sok türelmet mutattunk, nagyon pozitív lépéseket tettünk Irán irányába. Szolána főképviselő is tárgyalt, javaslatokkal éltünk. Úgyhogy készen kell álljunk a, a párbeszédre, de csak az meghatározott elvek alapján folyhat ez a párbeszéd. Világosá kell tennünk, hogy milyen célokat akarunk elérni a párbeszéddel, ezért az E3 plusz 3-as formáció New Yorkban tovább viszi a tárgyalást, és a tanács is kifejti majd saját álláspontját ezzel kapcsolatban. Nagyon világosan megfogalmaztuk tehát Iránnal szemben az elvárásainkat. Un minuto per la replica, Tessék, egy perc van. Egy perces lehetőség a ö, kiegészítő kérdése. Nos, nagyon fontos, hogy világosan fogalmazzák meg a célkitűzést. El kell azt kerülni, hogy Irán atomhatalommá váljon. Ön azt mondotta, és utalt arra, hogy nemzetközi szabályokat, normákat kell teljesíteni Iránnak. De Irán elnöke és Irán maga úgy tűnik, hogy nem igazán figyelnek oda ezen szabályokra. Kérdésem, hogy szankciókra van-e lehetőség? Válasz? És az a kérdés, ami az E3 plusz 3-as formációban a, a megbeszélés tárgya lesz, a két pályás megközelítés, tehát az előbbi vázoltam ennek kontextusát, meg kell vizsgáljuk, hogy milyen más intézkedések, gazdasági szankciók lehetnek helyén valóak. Ebben az összefüggés rendszerben visszük tovább a tárgyalásokat, tehát a tanács körében is, a jövőben is. Hadd fejtsem ki azt is, hogy, hogy Tenok úrnak is elmagyaráztam az imént, a, egy konferencia lesz az atom sorompó egyezmény ügyében, az atomfegyverek terjedésének megáltalásában és ez felvett szélesebb körű kérdéseket is világszerte az atomfegyverek terjedésének megállításában. Bene, passiamo ora. Következik a második kérdés típus. Most az albizottságok elnökei tesznek fel kérdéseket, egyperces kérdéseket erre, kétperces válaszokat hallunk majd Eston asszonytól, illetve ismételten lehetőség nyílik kiegészítő kérdésekre és válaszra. Az első kérdés feltevő, eh, Hautala asszony. Egy perce van tehát. Um, since our first exchange of... Ashton asszony, az első eszmecsere óta uh, újra kimondta a magas diplomációban való hitét, és úgy gondolja, hogy ez ezen e révén hallathatjuk hangunkat a világban. Uh, Mit jelent ez? Nagyon fontos emberi jogi kérdéseket kell fölgetni, fölvetni olyan helyzetekben, ahol önnek szava van, és itt a parlamentnek a hangját is hallatni kell, hiszen nagyon fontos, hogy, hogy az emberi jogok megsértését valóban hangoztassuk, illetve kimondjuk, hogyha ilyen történik. Készen áll-e arra, hogy emberi jogi képviselőkkel találkozzon, illetve különböző etnikai, illetve szexuális kisebbségi csoportokkal találkozzon, veszélyeztetett csoportokkal. Hadd fejtsem ki, hogy hogyan értelmeztem a kérdését. Amikor a csendes diplomáciáról beszéltem, ez nem azt jelentette, hogy én magam nagyon csendben fogok diplomáciai tevékenységet folytatni, hanem azt gondoltam az alatt, hogy nagyon sok olyan helyzet adódik, amikor a, a, a, a közfigyelem kizárásával, vagy nem a közfigyelem követi azt, ha tárgyalunk valakivel, az nagyon hatékony lehet. Hatékonyabb, mint más csatornák. Lehetővé téve azt, hogy mozgásterük legyen a partnereknek. A csendes diplomáciát nem, amikor említem, nem azt mondom, hogy elődöm nem követte volna ezt. De sokszor, hogyha az én érdekem az, hogy eredményekre jussunk, az eredményekre törekszem. Az garantálandó, hogy végső soron elérjük azt, amit kitűztünk. És önök még jobban tudják, mint én, hogy világszerte az emberi jogi kérdésekben más és más megközelítések érvényesülnek. Egyes országban más és más eszköz lehet hatékonyabb. Ezért szeretnék tehát differenciálni, hogy a lehető leghatékonyabb eszközrendszert alkalmazzam az adott országban. És ezt megkevizsgáljuk azt, hogy a múltban mennyire voltunk hatékonyak, és vajon a megfelelő stratégiát alkalmaztuk egy-egy térségben. Ezt értem ez alatt. Nem azt tehát, hogy, hogy szemet hunynék az emberi jogok megsértése felett, elkötelezett hív vagyok, voltam egész életemben az emberi jogok, emberi jogok védelmének, százalékban elkötelezett vagyok. Pusztán a módszert a tekintetében kell differenciálnunk. Ami pedig a szervezetekkel való találkozókat illeti, meg a civil szervezetekkel való, emberi jogi szervezetekkel való kapcsolattartást Európában. Egyeseket nagyon jól ismerek, Nagy-Britanniában működőket például nagyon jól ismerek, ismerem, de többet is. Számítok persze az önök támogatására is, meg a civil szeretek támogatására, szaktudásukra. Úgyhogy ezekre a találkozókra nyitva állok. Köszönöm szépen. Most a Védelmi Albizottság elnöke következik, Danzsan úr, egy perc. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Esten asszony. A közös védelmi politikáinak is ön lesz a felelőse, és ez mindenképpen túllép a ö, intézmények ö, körén, különösen a kapacitásra gondolok. Nos, azt gondolom, hogy nem egyenletes az európai, az európai teljesítmény, ez igaz az európai ipari teljesítményre is. Mint a bizottság alelnöke, alkalma lesz arra, hogy rálásson a védelmi ipar kilát, kihívásaira, tehát ott van például a kutatás és fejlesztési kihíváskör és egyéb kérdéskörök. Mi a vélemény erről? Tessék, alelnök asszony! Um, uh, Köszönöm szépen a kérdését. Két gondolatot osztanék meg önökkel. Először is, ami az Európai Védelmi Ügynökséget, uh, illetve annak szerepét, koordinát, koordinatív uh, szerepét, illeti helikopter missziók, stb. És a kutatás és a fejlesztés a másik kérdés, amire ki kellene térni a különböző tagállamokon átívelve. Azt hiszem meg kell nézni, hogyan tudunk további értéket hozzáadni ehhez. Nem szabad elvenni a tagállamoktól, hanem meg kell nézni, hogy hogyan tudunk együttműködni. Azt hiszem, hogy itt még sok a teendőnk folytattunk már tárgyalásokat, és még ki kell alakítani, hogy hogyan működjünk a továbbiakban együtt. A bizottságra is ugyanez vonatkozik, hiszen a kutatás, a képzés és hasonló területeken nagyon fontos szerepet tölt be. Azt hiszem, hogy átgondoltan kell megközelíteni a kérdést, meg kell nézni, hogy mit tehetünk, milyen kapacitásunk van, és stratégiai irányvonalat kell kialakítani. És végül Ahogyan már korábban is elmondtam, megkívánom erősíteni a NATO-val való kapcsolatot, illetve az együttműködést, és megnézni a főtitkárral együtt, hogy ezt milyen formában tudjuk majd kialakítani a jövőre nézve. Meg kell győződni arra, hogy ez egy megfelelő kapcsolat. Tehát ezek voltak a gondolataim, ezekkel kapcsolatban ö, folytattam tárgyalásokat. Ami a fejlesztés ügynökséget illeti, hogy ennek a szerepét meg kell -e erősíteni, avagy sem, azt hiszem, hogy ezt meg kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy hogyan lehet ez hatékonyabb. Terminati gli interventi dei... Ezzel lezártuk az alol, alel, albizottságok elnökeinek kérdéseit. Most következik a következő fázis a, a vitában. Frakció a frakciók képviseletében tesznek fel a képviselők kérdéseket. Ismétlem, hogy egy percük van a kérdés feltevésére, aztán pedig három perces választ ad a képviselő, a, a, a, alelnök jelölt asszony. Szala Franka úr az első feltés, kérdés feltevő. Nos, Bobby Fischer nek, a sok bajnoknak egyszer azt a feladatot adták, hogy próbálja meg előre lejátszani, próbálja meg előre lejátszani egy sok meccset. Nos, önnek is hasonló a feladata. Az a kérdés, Estan asszony, hogy stratégia jövőképe van-e? ilyen jövőképpen el tudja látni az európai külügyi szolgálatot, külügyi politikát, amely szolgálja a mi értékeinket, a mi jövőnket. Sajnálatos módon decemberben egy szavazattal elvesztettünk egy fontos szavazást az ENSZ-ben. Nos, hogyha van ilyen jövőképe, akkor vajon ennek milyen megszorításai vannak, illetve mi kell ahhoz személyes, illetve ö, költségvetési szinten, hogy ezek megvalósuljanak. Hájt úr következik egy perc. Comment. Köszönöm. Bes örülök Ashton asszony jelölésének, és ugyanakkor a brit konzervatívok annak idején olyan vádakkal éltek, amelyek nem illőek parlament képviselőihez. Eston asszony, üdvözlöm azt is, amit elmondott az emberi jogokra vonatkozó kérdésekre válaszolva, hogy ez önnek prioritást jelent, és hogy az emberi jogi szerződést is támogatja. Ugyanakkor, amikor az emberi jogok érvényesülésében különféle megközelítéseket említ, hogyan lehet ezeket egyetemleges keretbe helyezni? Hogyan lehet garantálni azt, hogy a szerződésben lefektetett kötelezettségeinket teljesítjük. Hogyan lehet javítani az erre vonatkozó teljesítményünket, mert most nem egészen jó ez. Per minuto. Bodis képviselő, egy percre. Madame la vice-présidente, euh, d'après vous... Alelnök asszony. Ön szerint, itt vagyok, ön szerint az Európai Uniónak milyen szerepet kéne játszania, illetve gondolok a Mediterrán Unióra is, a közelkeleti probléma megoldásában. Jó-e az, hogyha az Egyesült Államok jól, rosszul egyedül próbálkozik ezzel? Hosszú távon nehéz lesz ezt ennyiben hagyni. Tehát, hogy, hogy látja az Európai Unió szerepét ebben, illetve mm, hogyan vélekedik a palesztin államról. Alelnök asszonynak most pedig három perce van, hogy válaszoljon, hogy az elnök. Thank you very much. Köszönöm. Szalafranko úr, az egységes jövőképre vonatkozó kérdés rendkívül fontosságú. Nem hiszem, hogy le kell venni minden játékost, a, ö, nekem kell föltenni minden játékost a, a saktáblára, mert két elődöm is hatalmas munkát végzett, nagyon fontosan vitték, fontos mértékben vitték előre az EU szempontjából világszerte a mi külügyi szerepünket, úgyhogy egy komoly alapra építhetek. Tehát ők lesznek azok, akik majd akik azt mondják, hogy ezt a két tapasztalatot, ezt a két poszt tapasztalatát egy egységes keretbe kell helyezni. Ez lesz az én feladatköröm. És bárki is szólal fel, ugyanaz a hang kell hallatszódjék. A 27 külügyminiszter, az Európai Bizottság, a tanács elnöke, a bizottság elnöke, a, kép, a ház képviselője, meg én egy hangon kell, hogy szóljunk. És a stratégiai szempontból van csak értelme ennek. Ez a legfőbb célunk. Ami a költségvetést illeti, realista vagyok. Tudom, hogy mennyi van a tagállamok zsebében, tudom, hogy a jövőben milyen eszközökkel élhetünk, és erről majd tovább is kell eszmét cserélnünk, de lényegében látom a költségvetési korlátainkat. Igaz van Hajt úrnak, hogy az emberi jogok egyetemlegesek. Én csak annyit mondtam, hogy ezen a célok elérése más és más módszert követel. Más a nemzetek más kultúrában, más hagyományjal rendelkeznek, másképp kell velük tárgyalni. Ez történelmi tapasztalatom. Delegációink, a helyben működő külügyi szolgálataink kritikus fontosságú szerepet kell betöltsenek abban, hogy ők koordinálják a stratégiát, amelyet helyben kell kifejtenünk ezekben az országokban. Együtt kell működünk persze abban, hogy, hogy megírjuk ezt a stratégiát, de mint mondottam, más és más tapasztalatokra támaszkodhatunk ebben, ami pedig a Mediterrán Uniót illeti. Nagyon fontos intézmény ez, de nagyon nehéz időket él meg, mert az arab államok ö, ö, blokkolják ennek tevékenységét is. A kvartett munkája ebben nagyon jelentős lehet. Jelenleg született meg egy javaslat Oroszország részéről februárban a kvartett munkájának további telében, és az Európai Unió szerepe és a szerepünk erősítése, amelyre utaltak, fontos, ugyanakkor a földközi tenger térségét egészében is vizsgálnunk kell, 40 országról van itt szó, és minden eszközünket be kell vetnünk annak érdekében, hogy megtaláljuk a közelkületi rendezés lépéseit, és úgy vélem, hogy jó kezdeti lépéseket tettünk a közelmúltban. De Kaiser Peru. De Kaiser asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Esten asszony bevezetőjében említette, hogy eredmény alapú politizálást szeretne, illetve decemberben valóban nagyon bátor volt, amikor, ez nagyon őszinte, amikor a e, Jeruzsálemről szóló e, tanácsi következtetéseket említette, és azt is említette, hogy ezeket meg is kell valósítani. Kérdésem az előző kérdés feltevőhöz kapcsolódik. A kelet-jeruzsálemi, gázai következtetésekkel kapcsolatban mit szeretne tenni azért, hogy valóban eredményeink legyenek? Aztán ott van Blair úr is. Blair ugye még a Bush kormány is többek között nevezte ki, de Blair úr sajnos nem szállított eredményeket, nekünk pedig pontosan erre lenne szükségünk. Az a kérdésem, hogy milyen alapon, vagy milyen vonal mentén fog dolgozni. Szárjusz volt ki következik. Uh, commissioner, this... Bizottság alárnak jelölt asszony. A parlament értékelésében az energiapolitika külügyi kérdés kör. Ön hogyan igyekszik meggyőzni, vagy rávenni Oroszországot arra, hogy ne használja külügyi eszközként az Európai Uniós tagállamok ellen az energetikát, az energiapolitikát, és hogyan igyekszik megvédeni keleti szomszédainkat és partnereinket azon politikai nyomásgyakorlástól, amelyet az energia csap elzárásával gyakorol rájuk Oroszország. Un minuto. Nikolaj képviselő, egy perc. Thank you. Uh, Köszönöm. Elnök úr, konkrét kérdésem van. Remélem, hogy konkrét választ is kapok rá. Kérdésem Afganisztánnal kapcsolatos. Az ön írásos válasza nagy hatással volt rám. Ön szerint mi, a, mi lehet a következő lépés Afganisztán viszonyrendszerében, mi lehet az Európai Unió következő lépése? Diritto di replica per tre minuti. Most Esten hogy következik, három perc van a válaszadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm tehát a kérdéseket. De Kaiser asszony, teljesen igaza van, eredményekre van szükség, eredményeket várunk, és érzem a frusztrációt nem csak öntől, hanem az egész házból, hiszen egy rendkívül nehéz helyzettel állunk szembe a közel-keleten. A tanácsi következetés rendkívül fontos, mert összefogja a gondolatainkat. A következő lépések pedig számomra azt jelentik, hogy el kell végezni azt a munkát, amely keretében meghatározzuk, hogy mi az, ami működik a fellépéseinkben ezen a területen, milyen területeken tehetünk esetleg többet. A különböző politikákat ebből kell majd kialakítani. Tehát Blair úrral ugye találkozni fogok majd a holnapi nap folyamán, illetve Mitchell szenátorral, valamint a speciális képviselővel, és már elkezdtem tárgyalásokat folytatni Clinton asszonyal is azonban nem fogok gyors megoldást prezentálni, meg kell nézni, hogy mi lehet a leghatékonyabb megoldás, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy hova kell összpontosítanunk. Egyértelmű számomra az, hogy ez a feladatunk, ezt kell megvizsgálni, tehát vissza fogunk még térni erre a témára időről időre, és annyit mondhatok, hogy elindultak ezek a tárgyalások, elkezdtünk arról beszélni, hogy mit tehetünk, most már egyre tisztában látom a helyzetet, de igen, még mind mindig ö, tárgyalásokat kell folytatnunk arra vonatkozóan, hogy milyen megoldást találhatunk. A palesztin hatósággal is ö, együtt kell működnünk, illetve Egyiptommal is. Szárjuszúszki úr, az orosz külpolitikára vonatkozóan tett föl kérdést, illetve az energiapolitikára. Nos, fontos az Oroszországgal való kapcsolat, másodszorban pedig egyértelmű energiapolitikára van szükség, amely keretében diversifikálhatjuk az energia szükségleteinket, és Jelenleg ugye 50%-os a, a 50%-ban Oroszországra hagy, vagyunk szor, szorítkozva, és hogyha ezt előre vetítjük, ez 70% lehet. Tehát különböző energiaforrásokat kell kiaknázni, a szélenergiát, a napenergiát, a nukleáris energiát, és természetesen új csatornákra új vezetékekre van szükség. Tehát meg kell néznünk, hogy mit tehetünk ezen a területen. Nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy bizonyos kérdések politikai kérdések és nem gazdasági kérdések, megfelelő nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, hogy ne politikai kérdésként nézze ezeket, itt különösen Ukrajnára gondolok. Afganisztán volt az utolsó kérdés, ezzel kapcsolatban a következő lépések nagyon fontos. Azt hiszem, hogy vissza kell térnünk konferencia után erre a kérdésre, hiszen a, például az egészségügy területén ugye nagy változ, változások következtek be 2002-ben, és itt eredményeket értünk el, azonban még vannak további feladataink. Konkrét és hatékony eredményeket kell fölmutatni az afganisztáni lakosság számára. Honorevole Mauro. Köszönöm szépen, Mauro úr, egy perc. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Esten asszony. több oldalról is hallhattuk azt a feltételezést, hogy az Európai Unió számára egy ENSZ BT-beli helyet is lehetne szerezni. Ön szerint melyik hipotézis féle a legmegfelelőbb? Milyen stratégiát kíván Európai, az Európai Unió képviseletében ezen cél érdekében viselni? Elnök Pion úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Áston asszonyt. A Mediterrán Uniót megemlítette többször, ez spanyol elnökségi prioritás is, de ahogyan ön is tudja, júniusban egy nagyon fontos találkozóra kerül majd sor, ahol a Mediterrán Unió kérdésében a következő két évről fogunk beszélni. Mit gondol, milyen irányba haladunk ebben a kérdésben, hiszen nem nagyon látok eredményeket. Mit gondol tehát a következő két évben mi fog történni ebben a kérdésben, illetve hogyan vélekedik a finanszírozás kérdéséről? Köszönöm. Honorevole Schulz per un minuto. Schulz úr, egy perc. Ich wünsche Ihnen viel auf nagyon sok sikert kívánok önnek, nagyon fontos és nehéz feladataiban. Abból indulok ki, hogy a szomszédság politikában való kompetencia megnyírbálás ellenére az Oroszországgal való kapcsolatrendszerben igen fontos felelősséget visel majd. Chris Patton, az ön honfitársa és elődje beszélt arról, hogy az EU külpolitikájában nagy hiányosságok vannak. Ön a parlament iránymutatását követi-e majd a stratégiai partneri viszony modernizációjában, és vajon a, az energiabiztonságra helyezi-e majd a hangsúlyt? És vajon az emberi jog számára külön fejezetet nyit-e majd, amelyet a Strasbourg ülésünkkel nemrégiben követeltünk is konkrétan? Alelnök asszony, három percben kérem, hogy válaszoljon. Nagyon egyszerű a válaszom, nem tudom. Oka ennek az, hogy mindez nem. A, a karácsonyig teredő öt hétben még csak fel sem merült ez a kérdés a fejemben elkapott egy olyan kérdéssel, amire nem tudok reflektálni. Persze az biztos, hogy többféle nézet érvényesül e tekintetben az Európai Unión belül. Ami nagyon fontos, hogy az Európai Unió a, a védelmi miniszterek tanácsában felszólalt, ez a BT-ben felszólalt, hat, ami pedig az állandó EU-s helyet illeti az ENSZ BT-ben, erre majd visszatérünk még. Ami pedig a földközi tenger térségére vonatkozó terveket illeti, ahogy én látom, világos, hogy a barceloni folyamatra épül ez, nagyon sok érdekelt fél működik össze. A legnagyobb potenciál a regionális együttműködésben a érdekes projektek, oktatási és egyéb projektekre vonatkozó finanszírozás megszervezése. Meg kell lássuk, hogyan, hova fejlődik mindez. A francia közös elnökség végére kell feltárnunk ennek lehetőségeit. Lehet, hogy a tanács elnökének feladata lesz ez majd, e mérleg megvonása, de erre vonatkozó tárgyalások még nem indultak el. Az azonban fontos számomra, hogy a leghatékonyabban éljünk ezzel az eszközrendszerrel. Nagyon nehéz évet tudhat maga mögött az együttműködés. Ugyanakkor bele kell illesztenünk a szélesebb körű politikai feladatrendszerünkbe, a, a földközi tengertérsége, a keleti partneri viszony rendkívül fontosak önmagukban is, de egy szélesebb körű kontextusba kell helyeznünk ezeket, és úgy kell tovább ösztönöznünk az erre vonatkozó erőfeszítéseket. Ami pedig Schulz úr kérdését illeti. Én nem beszélnék itt átfedésről, hanem együttműködésről, párhuzamos együttműködésről beszélnék inkább. Néhány alkalommal, amikor Medvegyev úrral tárgyalhattam EU-orosz csúcsokon, a jövőbeli partneri viszonyról szó esett, és éppen most igyekszünk újraírni a társulási és partneri egyezményünket. Egyes területeken bizony elakadt ez a folyamat, ami pedig az emberi jogokat illeti, ez mindig is fontos része volt erőfeszítéseimnek. Meg kell találni a módját, hogyan vethetünk fel bizonyos érzékeny kérdéseket, és ha eredményt akarunk elérni, akkor a megfelelő fórumon, megfelelő módon kell felvetni a kérdéseket, hiszen a végeredmény elérése kell legyen a legfőbb célunk. Emlékeztetném arra a képviselőket, hogy egyetlen kérdést kell feltenni egy perc alatt, így kapunk csak megfelelő válaszokat. Most Ben Orden képviselő következik egy perc. Baroness Ashton, as you now have responsibility for running military... Ön a felelős a katonai küldetésekért, missziókért. Nem tudom, hogy ellátogatott már egy ilyen katonai egységhez. Az írásos válaszaiban elmondja, hogy az Európai Unió Afganisztánban katonai erőt képvisel, és ez, ennek elkötelezett. Most nem tudom, hogy tudja, hogy nincs katonai erőforrásunk ott, viszont nagyon sok pénzt fordítunk az Afganisztánra, Afganisztán kérdésére. Tudja-e, hogy mennyit pontosan, illetve milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy megfelelően kerüljenek felhasználásra ezek az összegek? Honorevole Aman Omer asszony, egy perc. Esten asszony. Omer Reuten asszony, tessék. Esten asszony, hogyha tanács és az Európai Bizottság véleménye nem összeegyeztethető, akkor ön kinek a pártjára áll? Két példával élnék. Ott van például Irák helyzete. Önnek mi a véleménye az iraki háborúról? Indokolt-e ez, vagy nem? Hiszen a tanácsból is több véleményt hallunk. Aztán ott van a jogi karta. Van két olyan tagállam, ami ezt nem ratifikálta. Ezzel kapcsolatban mi az ön véleménye? Emberi jogi karta. Honorevole Pancéri, Peru. Panzeri, úr, egy perc. Köszönöm szépen. Eston asszony. A szomszédságú politika, illetve a külügyi politika egy stratégiába illeszkedik, ugye ezt említettem. Az, az Európai Unió és a Magreb országai között nagyon fontos lépést jelentett egy olyan dokumentum, amelyet Marokkóval írtunk alá együttműködésről. Tehát a kétoldalú kapcsolatokat kéne mindenképpen elmélyíteni, és nagyon fontos lenne egy Európai Unió marokocs csúcs tető aláhozása. Kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban hogy állunk, marokó a marokkói kapcsolatok jól haladnak, hogyan kívánja ezeket fejleszteni, illetve mi a helyzet Tunéziával. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most az alányok azt, hogy válaszol három percben. Uh, Mr. Uh, Van Olden úr, azt hiszem, hogy Afganisztánban uh, nagyon jelentős feladatot próbálunk teljesíteni. Ami, ami pedig azt illeti, hogy miért vagyunk ott, ezt meg kell értenünk, és rendkívül fontosnak tartom azt, hogy az Európai Unió részt vegyen ebben a folyamatban. Nagyon sok pénzt fordítunk Afganisztára, pontosan nem tudom, hogy mennyit, de meg fogom vizsgálni ezeket a számadatokat erre az évre, illetve jövőre nézve is. Eredményeket várunk, és egy eredményt már elértünk, ez pedig az elsődleges egészségügyi ellátás. 400 rendőrt tisztet kívánunk képezni, ennyit sajnos még nem sikerült, azonban megpróbáljuk hatékonyabbá tenni a fellépésünket. Nagyon sok más kérdéssel is foglalkoznunk kell, például a helyi irodákban nagyon sokszor még a telefon is hiányzik, tehát azt hiszem, hogy nagyon nagy a potenciál, a lehetőség arra nézve, hogy, hogy milyen értékeket képviselhetünk. A célom a következő, föl kell ismerni, hogy a katonai kérdések, a politikai, illetve gazdasági kérdésekhez is kapcsolódnak. Nagyon fontos tehát ez a tagállamok szempontjából, illetve a célkitűzések szempontjából fel kell lépni a terrorizmus ellen, és ehhez együttműködésre van szükség. Ami a lojalitás kérdését illeti, tisztelt képviselőasszony, a, itt számomra az a legfontosabb kérdés, hogy a tanács és a bizottság gott összehozzam ezt a két intézményt az önök segítségével, és közös politikát alakíthassunk ki a megfelelő módon. Igazságügyi miniszterként, a, illetve biztosként az a tapasztalatom, hogy megvan a jó akarat arra, hogy eredményeket érjünk el, és ezt tapasztaltam, mint a külügyi bizottságban, illetve a bizottságban is. Mindenki megpróbál megoldást találni, és az én feladatom az, hogy ezt segítsem, ezt irányítsam, és egy közös politikát tudjunk létrehozni. Informális beszélgetéseket kívánok folytatni, és nem a legkisebb közös nevezőt akarom megtalálni. Fontos tehát, hogy megfelelő módon tudjunk együttműködni. Ami pedig az iraki háború kérdését illeti, nos, brit miniszter voltam akkor, amikor elkezdődött az iraki háború, akkor hittünk ebben, az adott helyzetben ezt a döntést hoztunk, erről ennyit. A kérdés pedig az, hogy hogyan győződhetünk meg arról, hogy a jövőben egy stabil és jóléti állammá válhasson Irak. Meg kell néznünk, hogy mit tehetünk a jövő érdekében minden területen. Az egyértelmű, hogy a stabilitást kívánjuk támogatni, illetve a jólétet, az emberi jogokat, azokat az értékeket, amelyekben hiszünk, és ez kell, hogy kísérje munkánkat. Honorevole Galler, per un min- Gáler képviselő, következik egy perc. Esten. Köszönöm, Esten Bárónő. Tíz éve. Una risposta alla mia... Elnök úr, elnézést, kiegészítő kérdést szerettem volna feltenni. Sajnos letelt az idő, mondja az elnök. Talán majd máskor válaszol rá az alelnök asszony. De föl se tettem a kérdést. Valamilyen módon majd megtesszük ezt, majd valahogy választad. Elnézést, nekem szigorúan kell elnekelni. A Mágreb országai is várják a választ, majd máskor megkapja erre a választ. Nem fogadom ezt, elmondja panceri úr már tíz éve van európai védelmi és biztonságpolitika. 2003 óta van védelmi stratégiánk, 2008-ban frissítettük ezt fel. A polgári és katonai parancsnoki stábot is össze, összevonták, ugyanakkor vannak tagállami különpolitikák, amelyek alássák a közös politikákat. Ön miképpen kívánja támogatni a védelmi politikát, miután megszületett a fehér könyv ebben a témában. Ami pedig az operatív hadműveleti központot illeti. Ön szerint nem volna észszerűbb, ha a polgári és katonai tervezést, amely itt folyik, egy saját központban végrehajtani, ahelyett, hogy abban reménykednénk, hogy a tagállamok parancsnokságai majd végrehajtják ezeket az utasításokat. Honorevole Kácsin, per un Kácsin képviselő, egy perc. Grazie, Presidente. Spoštovana kandidátka, 2. decembra sem vas v imenu Alde Köszönöm szépen, Ashton asszony. December másodikán feltettem azt a kérdést önnek, hogy a Bosznia-Hercegovina kérdésében hogyan látja a jövőt, illetve az Európai Unió szerepét. Erre nem tért ki. Egy hónappal később ö, rosszabbra fordult a helyzet, és preventív lépésekre van szükség, azonban fogy az idő alkotmányos változtatásokat nem sikerült létrehozni, nem született konszenzus. Ami pedig a népszavazást illeti szerb köztársaság kérdésében, itt szintén megoldást kell találni. Rosszabbodik a helyzet az egész régióban. Mikor és milyen lépéseket kíván tenni a válságkezelés területén Bosznia-Hercegovinában. Hadd emlékeztessem önt, hogy ebben az évben a Sebrenciai Mészállás 15. évfordulójára fogunk emlékezni. Kis per un minut. Angurákis képviselő egy perc. Kirje Proezre, Katarhin Köszönöm szépen. Elnök úr, mindenek előtt szeretném kifejteni, hogy ellene vagyok annak, hogy Est, Lady Ashton jelölté vált, mert hogy a Lisszaboni szerződésből ered ez a jelölés, és mi ellene vagyunk a Lisszaboni szerződésnek. Ám Eston asszony különösen a hármas pontra adott válaszában kényszerít arra, hogy feltegyem a kérdést, miért nem áll készen arra, hogy tájékoztassa az Európai Parlamentet dokumentumokkal is, úgy, mint a tanácsot úgy, mint a tanácsot, miért nem kezeli egyenlőként a parlamentet és a tanácsot a tekintetben? Mit tervez annak érdekében tenni, hogy az Európai Unió elfogadhatlan közös álláspontját módosítsuk Kubával, Kubával kapcsolatban? Mit tesz annak érdekében, hogy normalizáljuk Kubával való viszonyunkat? Eston asszony nem vetette ki véleményét általában Latin-Amerikával kapcsolatban sem. La vicepresidente a diritto di replica. Most Eston asszony válasza következik maximum három percben. Elnök úr, Panzeri úr kérdésével kezdem, mert nem válaszoltam meg teljes mértékben azt, elnézést, összekevertem a jegyzeteimet. A marokkói csúcs, csak még nem tervezzük, de abban abszolút igaza van, hogy, hogy lépnünk kell a Magreb országokkal kapcsolatban, előre kell lépnünk, és a szomszédságpolitikai stratégia kell, hogy ennek a kerete legyen. Elnézést, hogy ezt nem mondtam el. Gáler úr a polgári és katonai törzsek összevonásának kérdésében. Nem sokat tudok a fehér könyvről, amelyet tárgyban született, tájékozódnom kell majd, de azt világosan látnunk kell, hogy a tagállamoknak megvan a maguk felelőssége saját védelmi kérdéseikben. Tehát nem hiszem, hogy egyedül kéne lépnünk. Sokkal inkább arról kell döntenünk, hogy közösen lépjünk fel. Ami pedig a, a főparancsnokságot illeti. Northwoodban működik Nagy-Britanniában a közös parancsnokság. Nagyon hatékonyan él az egyes tagállamok forrásaival, eszközeivel, jól kiegészítve ezeket. Tehát meg vagyok győződve továbbra is arról, hogy ez a legjobb együttműködési módszertan a közös parancsnokság ügyében. Bosznia kérdésében pedig teljesen igaza van abban, hogy súlyos problémák érzékelhetőek. Több alkalommal is eszmét cseréltem, múlt héten is, a stratégiát kérdésében a főszereplőkkel. Ez egy olyan ország, amely együtt élő közösségekkel bír, amelyek önmagukban is büszkék, de együtt kell éljenek. Akárhány népszavazást lehet tartani, végső soron a cél az, hogy hogy integráljuk ezt az országot. Ennek a módszertanáról persze lehet tárgyalni. Érdeklődéssel várom az októberi választásokat, és az addig eltelő időben, ahogy Ashton Lord mondotta, az EU csatlakozás lehetősége az a ragasztóanyag, az a habarcs, ami összetartja ezt az államot. Fontos, hogy fenntartsuk ezt, ezt a lehetőséget, a jövőre vonatkozóan az európai csatlakozás kilátásait, hiszen az rendkívül hasznos ezen állam számára. Túl kell lépnünk a, a politikai vezetők szintjén, és a helyi polgároknak kell kifejtenünk mindennek fontosságát, hiszen az ott élő emberek együtt akarnak élni békében. Erre kell törekednünk nekünk is. Ki fogok utazni Boszniába, pontosan nem tudom még mikor, de célom az lesz, hogy a legszélesebb körű támogatást megszerezzük az ország egysége számára. Kaptam még négy kérdést. Kösz... Örülök, hogy, nem, hogy nincs ellen az jelölésemnek, ha a Lisszaboni szerződés ellen van, az, az önügye. Én az információ szabadságának híve vagyok, de azt világosan le kell szögeznünk, mikor, miről tudok tájékoztatást adni. Kubával kapcsolatban nekem nagyon aggaszt az ottani emberjogi helyzet, hadd mutassak erre rá. Régóta érvényben van egy stratégiánk, felül lehet vizsgálni ennek hatékonyságát, de nem hunyhatunk szemet a tényleges problémák felett, amelyel az ország küzdik az emberjog területén. Vingono formuláti. Este asszony, hogyha több mint egy kérdést kap egy képviselőtől, akkor a szabályok szerint kiválaszthat egyetlen kérdés, és csak erre válaszol. Hiszen a képviselők nem mind tartják magukat a szabályhoz. A koordinátorokkal ugye eldöntöttük annak idején, hogy egyetlen kérdés lehet feltenni, nem mindenki tartja ehhez magát. Líze kolléga következik. Eh, Pani Przewodniczący. Eh, Pani Przewodniczący. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. tisztelt elnök úr, alelnök asszony. Az Európai Unió konfliktusokban vesz részt világszerte. Véleményem szerint a prioritás azt kell, hogy legyen, hogy az Európai Unión belüli konfliktusokkal próbáljunk megbirgózni. Ugye említették a Balkán térségét, eh, Grúziát, ahol a területi egység sérült, illetve ott van a hegyi Karabach térsége, Transnistria, illetve Moldova. Ön hogyan látja a saját szerepét ezekben a konfliktusokban, milyen szerepet kíván betölteni, hiszen van egy közös nevező Oroszország, Oroszország mindegyik konfliktusban résztvevő. Mit tehet tehát ön személyesen, hogy megakadályozza Oroszország felépését? Gomez képviselő, egy percre. Sokan véljük úgy, hogyha ha az iráni ö, rezsim hoz, ö, világlátását nem kalibráljuk újra az atomhatalmi státuszhoz, nincsenek szankciókat, akkor ö, azt gondolom, hogy ö, az katasztrofális eredményekkel járhat. Olyan szankciók kellenek, amelyek nem az emberekre vannak hatásra, hanem a, szank- hanem a rezsimet döntik meg, vagy vannak rá ö, súlyos hatással. Mindenképpen segítenünk kéne azokat, akik ö, Iránban a szabadság mellett harcolnak. Tehát mindenképpen meg kell törni azt, hogy a rezsim semmilyen információt nem enged ki. Egy új fárszi vagy perzsa TV csatornát, csatornának a létrehozását támogatná. Tamadzakosz úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A Lisszaboni szerződés a közös biztonságpolitikában új feladatköröket ró önre. Két külön feladatkört pontosan. Kérem, kezdje előről, nem volt tolmácsolás. Tehát a Lisszaboni szerződés a közös kül- és biztonságpolitikában és a védelmi politikában két záradékot tartalmaz. Egyrészt a közös mutual assistance, az a, a, a kölcsönös támogatás, másrészt a szolidaritási záradék szól ezekről. A kölcsönös védelem tekintetében a 20 kettes szik rendelkezik e felől, ha egy tagállamot megtámad külső fél, akkor az Európai beli partnerei segítségre kell siessenek. Ön hogyan értelmezi ezt a záradékot, ezt a klauzulát és a gyakorlati alkalmazását? Ön szerint a kölcsönös védelem, kölcsönös támogatás elve milyen hatással lehet az Európai Unióra, és ha az Európai Unión kívüli állam egy olyan politikát folytat, amely sérti az egyik tagállam érdekét, akár háborús helyzetet teremtve, akkor milyen lépések születhetnek? Ez nem csak elmélet, hanem gyakorlattá válhat nagyon gyorsan. A lányok asszony három percben válaszol. Uh, thank you. Köszönöm. Lizek úr, az az összefüggés rendszer, amelyben vázolta a konkrét problémákat. Moldávia, van a Dnieszteren területek a hegyi Karabach kérdésköre. Hát ezeket, ezekre utaltam a, be, a bevezető beszédemben a szomszédságpolitika tekintetében, hogy mi a teendő a szomszédságpolitikában. És egyre inkább körvonalazódik az, például Moldáviában, nagyon erősen hozzájárulunk a 60 euróval fejenként a GDP-hez, és igyekszünk az egyes felek között a bizalmat építeni. A hegyi Karabakban nagyon érdekes Törökország szerepe Örményországgal kapcsolatban, igyekezve Örményország és, és a, a szomszédos országok között a viszonyrendszert javítani, az energetika szempontjából is. Tehát külön-külön kell megvizsgálnunk a konfliktuspontokat, és a válaszokat. Oroszország azért közös tényező, mert hogy ezek az államok vagy a, a volt Szovjetunióból váltak ki, vagy azért, mert Oroszország akár pozitív szerepet is vállal ezen államok némelyikében. Mindenképpen tehát egy pozitív, proaktív ö, kapcsolatrendszert kell kiépítenünk Oroszországgal, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Gomes asszony az iránok kapcsolatos szankciókról kérdezett, mit tervezünk, ahogy korábban kifejtettem, arra törekszem, hogy támogassuk az emberi jogok védelmét Iránban. Tárgyalnunk kell arról, hogy Irán milyen lépéseket tett a szankciók kérdéséről partnereinkkel is, meg az EU-n belül is tárgyalnunk kell. De a párbeszéd de kell folytatnunk az elvekről, ugyanakkor be kell látnunk azt is, hogy ha nincs, ha nem tartják be a szabályokat, akkor bizony lépnünk kell valamilyen formában. Ami pedig a szolidaritási záradékot illeti, a 4242 per 7-es pont itt van előttem, támogatnunk kell a tagállamok minden eszközzel támogatni hivatottak az ENSZ alapokmány 51-es cikke alapján a megtámadott felet. Hogy ezt hogyan értelmezzük? Nos, egyrészt a tanács feladata is ez. A külügyminiszterek tanácsában kell eldönteni, hogy a szerződés fényében a gyakorlati végrehajtási és kérdéseket hogyan lehet lefejt, kifejteni ebből. Hiszen ez egy nagyon általános védelmi záradék, az adott helyzetben kell értelmezni, illetve annak fényében, hogy a tanács milyen módon szeretné ezt súlyozni, illetve értelmezni. Jó, következnek a résztvevő szakbizottságok, szakbizottsági elnökök, vagy az ő képviselőik. Zsoli asszony következik, a Fejlesztési Bizottság elnöke, egy perc. Merci, monsieur le président. Madame la vice-présidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt alelnök asszony! A Fejlesztési Bizottság nevében azt a kérdést szeretném feltenni, hogy a bizottságban ki lesz felelős az együttműködési és fejlesztési eszköz kidolgozásáért, illetve az Európai Fejlesztési Alap menedzseléséért. Itt pontosan mi lesz ennek az alapnak a sorsa, mi lesz a szerepe. Pontosan milyen konkrét lépéseket, konkrét intézkedéseket javasol a Lisszaboni Szerződés 208-as cikke cikkének megvalósításával kapcsolatban. Ugye ez arról szól, hogy a fejlesztési prioritásokat meg kell valósítani azon országokban, ahol ezeknek fontos olyan országokban, ahol ennek élet, létfontosságú szerepe lehet. Hogyan? Mit tesz azért, hogy ezeket az intézkedéseket be tartsák, illetve mi a helyzet a kolumbiai szabadkereskedelemmel. Most válasz következik Eston hogy részéről. Két perce van tehát arra, hogy egyetlen kérdésre válaszolja. Thank you. The rules keep changing. Köszönöm szépen, folyamatosan változnak a szabályok. Ami a fejlesztést illeti, először is hadd mondjam el, hogy a fejlesztés a munkánk középpontjában áll. Az Európai Unión kívüli országokkal való kapcsolatban rendkívül fontos szerepet tölt be. A harmadik országok érdeklődéssel tekintenek arra, hogy hogyan fogjuk ezt megvalósítani a legmegfelelőbb formában. Feladatom az, hogy tiszteletben tartsam és felismerjem, hogy ez egy nagyon fontos aspektus a politikánknak, a tanácsnak és a bizottságnak is oda kell figyelni erre a kérdésre. Örülök annak, hogy Andrés Pibans biztos jelölt már tárgyalásokat folytatott velem arra vonatkozóan, hogy ez hogyan is működhet megfelelően. A fejlesztés a külügyi szolgálaton belül képzelem el, és megfelelő eredményeket kívánunk így létrehozni a biztos pedig felelős lesz a pénzforrásokért, azon a stratégiai forráson belül, amelyet a közös külpolitika keretében ki fogunk alakítani. Továbbra is rendkívül fontos, hogy a Fejlesztési Bizottság, illetve az erre ezzel foglalkozó biztos eh, megfelelően eh, helyezkedjen el ebben a keretben, ebben a rendszerben. Szerintem ez nem lesz nehéz, hiszen megvan ennek a gyakorlati útja, és azt hiszem, hogy ezt nagyon hamar meg is tudjuk valósítani. Örülök annak, hogy a biztos jelölt úrral együtt fogunk működni ebben a kérdésben. Ami pedig a Kolumbia kérdését illeti, hogyha jól értem, akkor jelenleg a tárgyalások egy olyan pontra jutottak, hogy egy olyan jellegű döntést kellett hoznunk, hogy meg kell állnunk, hiszen új bizottság áll föl, illetve a Lisszaboni szerződés keretében a parlamentnek is állást kell foglalnia, illetve az új biztos is a parlament elé kerül meghallgatáson vesz részt. Tehát a jelenlegi helyzetben az volt a megfelelő döntés, hogy egy kicsit fölfüggesszük az előrelépést. Kazini úr következik, az Alkotmányügyi Bizottság elnöke. Köszönöm szépen. Ashton asszony, nagyon egyszerű kérdést tennék fel, és bizonyára tudja, vagy idővel ért, megérti majd, hogy az Alkotmányi Ügyi Bizottság foglalkozik az ön posztjával is. Nos, térjünk a kérdése. Az egyik vál, írásos válaszában azt írta, hogy az első prioritése, prioritása az lesz, hogy koherens és külügyi szolgálatot szeretne kiépíteni, ami ütőképes is lesz. Ez nagyon szépen hangzik. Nos, nagyon jó lenne, hogy európai ö, diplomát, diplomata iskolát tudnánk kijelölni, illetve megvalósítani. Olyan személyek járhatnának ide, akik ö, elmélyíthetnék ismereteiket nem csak az európai diplomácia működésében, hanem egyébként is. Erre van-e lehetőség? Elnök, most teston azt mondja, két percben fog válaszolni. The simplest questions are often... A legegyszerűbb kérdések sokszor a legérdekesebbek több tekintetben. Lehet, hogy a végén, az én mandátumom végén oda jutunk, hogy valamilyen képzési intézmény feláll a, szolgálat támogatására. Jelen pillanatban két dolgot igyekszem elérni. Egyrészt a már meglevő eszközök használatát, az Európai Bizottságon belül például a delegációk számára elérhető eszközöket, meg a tagállamokban elérhető eszközöket, amelyek egy olyan képzési rendszert hozhatnának létre, még az Európai Bizottság delegációban most dolgozó tisztviselőket, meg a jövő, most felálló ö, intézményben dolgozókat, meg a tagállamban dolgozó diplomatákat segíthetné. Kaptunk bírálatokat, én is olvastam ezeket, hogy vajon elég hatékonyan folytatjuk-e a képzést jelenleg. Azt is tudom, hogy a Brűzsi tisztviselő képző intézményben is folyik vizsgálódása felől, hogyan lehetne javítani ezt a munkát. Az világos, hogy ez egy a, a kül, külügyi szolgálat egy nagyon sajátságos testület, és ezért sajátságos diplomáciai képzésre lesz szükség. Tehát ez egy másfajta diplomáciai munka lesz, mint amit a hagyományos diplomaták folytattak. Hogy erre vonatkozóan lesz egy külön iskola, azt nem tudom. La parola per un minuto al vice... Most egy percre a Költségvetés Ellenőrző Bizottság alelnökének adom meg a szót Stiles úrnak. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Brock úr, illetve Knights asszony kérdést tettek fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan látja a külügyi szolgálatot, külügyi szolgálat szerepét milyen konkrét funkciói lennek eznek a szolgálatnak. Nos, ezzel kapcsolatban nagyon fontos azt leszögeznünk, hogy a parlament előtt is számot kell adni ennek a szolgálatnak a működéséről. Nagyon fontos az, hogy az, hogy az Európai Parlament is teljes mértékben tudjon élni költségvetési, költségvetés ellenőrzési jogával. A külügyi szolgálatra vonatkozóan. Ön szerint ez lehetséges lesz majd? Pontosan milyen szerepe lesz a költségvetésben a külügyi szolgálatnak? Ön úgy véli-e, hogy megfelelően tudjuk-e majd alkalmazni a, szerep, a, külügyi, illetve a költségvetési szabályokat erre? Az OLAF, illetve más szervezetek is így kezelik ezt, ezt a szervezetet majd. Esten azt, hogy válaszol. Remélem, hogy röviden válaszolhatok, hiszen azt hiszem, hogy Brock úrnak már válaszoltam részben erre a kérdésre. Ahogyan elmondtam a korábbi válaszomban, kétféleképpen lehet megközelíteni a kérdést. Vannak olyanok, akik inkább a bizottsághoz kapcsolnák ezt, illetve vannak olyanok, akik egy különálló egységet képzelnek el. Bármelyik modell is érvényesüljön, bár jelenleg én a sui generis, tehát az önálló egység mellett törnék láncsát. A parlament mindenképpen itt lesz, és a külügyi szolgálatot ellenőrizni fogja. Akárhogy is nézzük ezt a kérdést, azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy egy költségvetést kell létrehozni, amely része az általános költségvetésnek, amelyért pedig a parlament felelős, illetve a mentesítés is a parlament felelős. Itt tehát a következő kérdést kell figyelembe venni. Ez pedig az, hogy ebben a mentesítési folyamatban nekem mi a szerepem. Egyértelmű számomra az, hogy a magasabb beosztású, beosztásban dolgozóknak felelősséget kell vállalni a rendszernek megfelelően. Nyitott vagyok a kérdés iránt, számomra az a legfontosabb, hogy létrehozzuk azt a keretet, azt a struktúrát, amelyben működhet a, a rendszer, és megfelelően felhasználhatjuk a pénzforrásokat. Egy valamit szeretnék leszögezni, nagyon fontos számomra az, hogy rugalmasság érvényesüljön a költségvetésben, azért, hogy felismerhessük azt, hogy változnak, változik a helyzet, és esetleg változtatni kell a politikánkon. Például nézzük meg Jemen kérdését, ugye az elmúlt hetekben került ez a kérdés elő, meg fogom vizsgálni ezt a kérdést, lehet, hogy majd a londoni konferencia előtt, illetve annak keretében, de abban biztos vagyok, hogy a parlament mindenképpen fontos szerepet tölt be ebben a kérdésben. Remélem, hogy kielégít a válaszom. Moireira képviselő következik, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnöke. Köszönöm, Köszönöm elnök úr. Muszkádini asszonyt helyettesítem, aki szakbizottságom alelnöke, és aki képviselte volna a szakbizottságomat itt, de nem tudott időben eljönni, a repülőgépek ésik. Úgyhogy én ugrom be. Helyette felolvasván Muszkadini asszony kérdését. Eston asszony, ön korábban kereskedelem ügyi biztosként dolgozott. A kereskedelem fontos vetülete az EU külpolitikájának, külkapcsolatainak. Ön hogyan tervezi új szerepkörében az együttműködést és koordinációt a nemzetközi kereskedelmért felelős új biztossal. Másodszorban az egyik fontos eleme az új európai külszolgálatnak a jelenlegi bizottsági delegációk reformja harmadik országokban egy új szervezeti keretet állítanak fel majd. E delegációk jelentős többsége bír kereskedelmi szolgálattal, vagy főosztályjal, amely az EU államok fölötti kereskedelem politikáját tükrözi. Ön hogyan látja az EU kereskedelmi képviseletének működését a jövőben az új külügyi szolgálat, meg az EU tagállamok nagykövetségei között? Ön igyekszik-e kikerülni a kormányközi fertőzését ennek a közös politikai képviseletnek, hogy ne sérüljön a nemzetek feletti döntések végrehajtása. Purtroppo. Elnézést, meg kell szakítanom, tiszteletben kell tartanunk az időt, oda kell rá figyelni, nem lépheti túl ezt az időt. Köszönöm minden esetre, mondja Moreira úr. Akkor most két percben válaszol Eston asszony. Köszönöm szépen, üdvözlöm, örülök, hogy látom. Nos, Kared Gut biztos jelöltel szorosan együtt kívánok működni, már tárgyalásokat folytattunk, arra vonatkozóan, hogy hogyan fogunk együttműködni. A kereskedelmi kérdés rendkívül fontos, és nagyon fontos, hogy úgy abban a formában megmaradjon, ahogyan eddig is volt. Úgy tűnik, hogy a kereskedelmi biztosként, amikor delegációkat látogattam, akkor nagyon nagyon jó struktúrát találtam, és úgy tűnt, hogy, hogy megfelelő az együttműködés, hatékony az együttműködés. Nem kívánom ezt megzavarni, megbontani. Csak javítani kívánom. Nem lehet alábecsülni a kereskedelem fontosságát a szélesebb stratégiai kapcsolatok területén sem. Nagyon gyakran ez a mozgatórugó, ez az, ami lehetővé teszi a jobb együttműködést, a gazdasági támogatás nyújtást, illetve például a szomszédság területén nagyon szoros kapcsolatokat ápolunk, például a Moldovával, és itt is megvizsgáljuk majd a következő hónapokban egy esetleges kereskedelmi megállapodás lehetőségét. Ugyanígy Ukrajnát ö, említeném meg, tehát az különböző országok megkeresnek bennünket ebben a témában. Ezt ezt az egész kérdést ilyen kontextusban kell látni. Egyértelmű, egyértelmű tehát számomra, hogy a bizottságban milyen szerepet tölt be a kereskedelem. A kereskedelmi biztossal együtt fogok működni, és természetesen itt a, a felelősség kérdése is pontosan meghatározott. Folytassuk. Most hármasával fogjuk a képviselő kérdéseit meghallgatni. Először Neuser kolléga következik. Lady Ashton, Sie haben eben bei... Ashton asszony Afganisztánnal kapcsolatos kérdése válaszolva azt mondta, hogy a konkrét eredményeket az afganisztáni emberekkel, hogy érezzék. Úgy hiszem, ez nagy széles támogatást élvez ez a megközelítés a parlament részéről. Ugyanakkor a célkitűzésekkel legyen a januári londoni afganisztáni konferenciának is. Ezzel kapcsolatban kérdezem, milyen konkrét intézkedéseket tervez az EU részéről kifejteni a polgári missziót, illetve az afganisztáni civil szervezetek munkáját segítendő, hogy a NATO-val és az ensz koordinálva hogyan lehetne ezt jobban támogatni, és hogyan értékeli a civil szervezetek azon kérését, hogy a katonai műveletektől függetlenül fejtessék ki tevékenységüket. L'onorevole Kélam. Kélam úr, egy perc. Thank you very much. Madam Ashton, from your... Köszönöm szépen. A decemberi meghallgatáson az a benyomásom volt, hogy a közös Európai Uniós politikákat a meg, meglévő kétoldalú megállapításokra lehet építeni. A közös kül- és energiapolitikát lehet-e ilyen egyezményekre építeni, amelyeket az érdekelt országok háta mögött kötöttek meg? Mit javasolna, hogyan lehet ezeket megakadályozni, illetve hogyan lehet a harmadik partnerekkel egy energiaszolidaritási záradékot biztosítani, amelyet már az Európai Unió három évvel ezelőtt felvetett Száriuszolszki úr kezdeményezésére. Köszönöm. Honorable. Árláki képviselő következik egy percre. I, I disagree. Estasszony, nem értek egyet brit konzervatív kollégáimmal, akik bírálták önt a atomfegyverek leszereléséért kifejtett ö, tevékenységért, azért is, mert Dalema úr is támogatja ezt, másrészt szerintem az ön életrajzának a legjobb része, pontosan az, az inkriminált szakasz, amit a, a brit konzervatívok bíráltak. No, kérdésem pedig igen egyszerű. Történelmi lehetőséget élünk meg néhány hónap múlva, lesz, történik a felülvizsgálata az ENSZ ben az atomfegyverek tiltásának. Az EU milyen szerepet vállalhat ebben a tekintetben? Obama elnök e tekintetben kifejtett legfrissebb kijelentéseinek fényében. Ez van a kérdésem. Alelnök asszony, három percben válaszolhat. Tessék öni a szó. Megköszönöm a kérdéseket, nagy úr. Ami az afganisztáni ülést illeti, azt hiszem, hogy 17 ország vagy szervezet lesz ott, több téma is felmerül, több témát készítenek elő jelenleg. Lesznek külések amerikai tisztviselőkkel, azt, és ugye a brit kormány, a brit külügyi szolgálat fogja ezt szervezni, ők tájékoztattak erről. Kérdés az, hogy hogyan lehet jobb koordinációt elérni. Ugye ez több részből is állt. Egyrészt hogyan lehet összefogod, összefogni, hogyan lehet a delegációkat és a képviseleket, képviseleteket egyesíteni. A második dolog, megvizsgáljuk, hogy mennyire hatékony jelenleg a helyzet, hogyan lehet ezen valamit változtatni, meg kell-e változtatni valamit, úgyhogy próbáljuk friss szemmel ezt nézni. De a konfliktus akár új esélyt is jelenthet. Kellem úr tett fel egy kérdést az energiapolitikával kapcsolatban. Ahogy korábban is említettem, nagyon erőteljes energiapolitikát kell kialakítanunk. Ez egyrészt olyan szempontból is érvényes, hogy honnan szerezzük be az energiát, tehát milyen típusú energiáról van szó, napenergiáról vagy szélenergiáról, illetve az Európai Unióba érkező energiával mit teszünk. Ugye nagyon sokféle útvonal elképzelhető a North Stream, a South Stream. A lényeg az, hogy egy hangként szólaljunk meg, egységesen lépjünk föl. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen az energia biztonsági biztonságot kell megerősítenünk, és az ezért felelős biztos munkálkodik is ezen. Ami az egyéb kérdést illeti, tehát a atom fegyverekről, atom sorompó egyezményről. Nos, ugye mindenki máshogy látja az atomfegyverek helyzetét. Nagyon fontos az, amit Obama elnök leszögezett. Tudjuk, hogy az egyes európai tagállamoknak megvan a saját véleménye ezzel kapcsolatban. Nos, nekem az lenne a feladatom, és ez, ebben azt hiszem egyetértek a képviselőkkel, hogy mindenképpen kezeljük azon a problémákat, amelyek veszélyt hordoznak önmagukban, hiszen meg kell vizsgálni azt, hogy kik azok az államok, akik, amelyek uránt dúsítanak, hogy ezek mennyivel járulnak hozzá ahhoz, hogy atomhatalmak legyenek. Tehát meg kell nézni azt, hogy csökkentsük a nukleáris fegyverek használatát, ennek már némi jelei mutatkoznak. Ezek a kérdések foglalkoztatnak tehát leginkább. Megpróbálom ezeket a kérdéseket úgy kezelni, hogy az mindenki számára kielégítő legyen. Most Butikoffer képviselő következik jelölt asszony jelölése óta nagyon sokat beszélt a transatlanti kapcsolatok fontosságáról, ma is így tett. Rendben is van ez így, ám van-e a lírán kívül konkrét projekt rangsor és intézményi eszközrendszer ennek érdekében áll a rendelkezésére. Egy ősszel kiadott tanulmány alapján egy amerikai think tank úgy nyilatkozott, hogy a világ, amely létrehozta a transatlanti kapcsolatrendszert eltűnőben van. Az USA és Európa újra kell pozícionálja magát és kapcsolatrendszerét hatékonyabbá téve, stratégia, téve ezt. Nos, az USA-val kapcsolatos nézetkülönbségek fényében, az emberi jogok tekintetében, a globális irányítás kérdésében, az energia és klímapolitika kérdésében, mely projektek állnak a rangsor élén, és milyen intézményi célokat tűz ki annak érdekében, hogy újra formáljuk a transzatlanti kapcsolatrendszert. Szimánszki, Perumi. Szimánszki úr, egy perc. Köszönöm szépen. Alelnök asszony, itt vagyok, erre nézem. Alelnök asszony említette, hogy az Európai Uniónak milyen egyedülálló szerepe lehet az emberi jogi kérdésekben a világban. Az egyik alapvető emberi joga, vallás szabadságjoga, ezt többször támadják, nagyon sok incidens kapcsolódik ehhez, nagyon sok kegyetlen, véres incidens tapasztalható Pakisztánban, Egyiptomban, Vietnámban, nagyon sokszor támadnak meg akár keresztényeket is. Ilyen még a demokratikus Indiában is sor kerül. Oroszországban Fehér Oroszországban, Kínában is többször háttérbe szorul a nyugati típusú keresztény felekezet. Nos, ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban az Európai Unió gyakorlatilag hangját nem hallatja, nem reagál ezekre a problémákra. Kovács úr következik, mondja az elnök. Köszönöm, Esten asszony. Itt vagyok valóban csalódást okozott, amikor azt mondta, nincs meggyőződve arról, hogy meghallgatásnak kéne alávetni a fő diplomatákat az új külügyi szolgálatban, mert ez túl bonyolult tenni a kinevezési rendszerét. Felteszem, ugyanez a véleménye az Európai Unió képviselőjéről. Szerintem az, az átláthatóság és az elszámoltathatóság tekintetében fontos volna, az Európai Parlament szakbizottságaiban meghallgatni, különösen a stratégiai fontosságú államokba kiküldendő tisztviselőket, Egyesült Államok, Japán, Kína, India, Oroszország volnának ezek. Az év második felében a javaslataitban, amelyeket kifejt majd a külügyi szolgálatok kapcsolatban, vegye figyelembe ezt az igényt. Alelnök asszony, három percre jönni a szó. Köszönöm a kérdéseket amikor azt mondta, hogy eddig rendben is volna az Egyesült Államokkal való politikánk, reméltem, hogy megálmodott, hát nem állt meg, és igaza is van, hogy felvetette azt, hogy valóban van lehetőségünk arra, hogy felülvizsgáljuk, mennyire hatékony az USA-val való kapcsolatrendszerünk. Bizonyos eszközök rendelkezésünkre állnak. A transatlanti gazdasági tanács, az energiatanács működik. És különösen az Európai Bizottság részéről rendszeres csúcsokat szervezünk az USA-val, legközelebb májusban csúcs találkozókat, de többet is tehetnénk. Pontosabb nem érzékeljük, hogy milyen eszközök mentén lehetne tovább fejleszteni a kapcsolatrendszert. Szerintem úgy lehetne a jelenleg rendelkezésre álló kapcsolatokat az én szintemen erősíteni, hogy lehetővé tegyük, hogy a bizottság és a tanács elnöksége a saját szintjén is építhessen kapcsolatokat. És vizsgáljuk meg, hogyan lehet ezt összeilleszteni. Egy apró példa a kereskedelmi biztos időmből, Afrikában, amikor közös célunk volt az afrikai államok fejlesztése, akkor együtt tudtunk működni helyben az amerikaiakkal. Tehát nagyon sok tekintetben lehet javítani az együttműködést részleteit. Ami a vallásszabadságot illeti, az emberi jogok értelmezése a hazámban is azt is jelenti, hogy a vallásszabadság is ennek keretébe esik. Számomra ez alapvető eleme az emberi jogoknak. Úgyhogy ha nem nyilatkoztam erről külön, a sajnálom, azért nem tettem, mert az emberi jogok integráns részeként, részenek tekintem világszerte a vallásszabadságot is. Ami pedig a különleges képviselőket illeti. Sajnálatos, hogyha csalódást okozok, mindig sajnálom. Nem tervezünk túl sok ilyen posztra kinevezni túl sok embert, de nagyon fontos, hogy a lehető legjobb embereket válasszuk ki, és a parlament felügyeletét el is fogadom e tekintetben. Arról azonban nem vagyok meggyőződve, hogyha egy meghallgatás hosszú hatási eljáráson visszük keresztül őket, amely nincs benne a szerződésben, mint követelmény, akkor az hasznos. Nem feltétlenül ez a legjobb módszertan. Ugyanakkor meg lehet találni a módját annak, hogy a kinevezésük idején önök tudjanak eszmét cserélni ezekkel az emberekkel, de a döntés jogát fenntartjuk, nem akarjuk kiengedni a kezünkből a kinevezésükre vonatkozóan. Minuta. Szívics úr, egy percben a következő. E, takie Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A meghallgatások arról szólnak, hogy szeretnénk megtudni dolgokat, ön pedig bárulnő nagyon általános megjegyzéseket tesz. A politikai helyesség teljesen helyén való, de azt remélem, hogy egyértelmű nyelvezet váltja majd ezt föl. elnök asszony, van-e arra vonatkozóan terve, hogy az elnöki választásokat követően Ukrajnában milyen lépéseket tesz? Tehát van-e az Európai Uniónak a konkrét terve, erre vonatkozóan az új elnökkel együtt, hiszen Ukrajna politikai káoszban van, a politikusok nem tudnak, nem tudnak megegyezésre jutni, és ez talán kényelmes az EU-nak. Lesznek-e tárgyalások, és lesznek-e eredmények? Beszélünk olyan dolgokról, amelyek tényleg számítanak. Pilar Munúra következő egy percben. Az Európai Parlament tavaszi állásfoglalásában kifejtette, hogy az Egyesült Államokkal való kapcsolat a legfontosabb stratégiai partneri viszony az EU számára, és konkrét javaslatokat is megfogalmazott olyan eszközökről és mechanizmusokról, amelyek vagy újak, vagy ö, módosulnak. Hogy egy évente például két csúcs találkozó, egy helyet, egy politikai transzatlanti tanács felállítása is ilyen javaslat, amelyben ön vinné a vezető szerepet, és ahol tárgyalhatna egyenlő félként Clinton külügyminiszter asszonynal. És a transatlanti gazdasági tanács egy már fennálló eszköz is tovább vihetné a gazdasági partneri együttműködést. Erről már beszéltek korábban. Szeretném tudni, mi az önvéleménye az Európai Parlament ezen javaslatairól. Tehát egy politikai transatlanti tanács felállítása évente egy helyet két csúcs találkozó és jogalkotási párbeszéd. Én is szeretnék egy kérdést feltenni. Az ön posztjához annyi annyi reményt fűzünk, nagyon nagy remények övezik azt a lehetőséget, hogy egy hangon fogunk felszólalni. De az Európai Unió keretében belül melyek azok az államok, amelyek nem ismerték el még Koszovót, hogyan lehet so- besorolni őket, hogyan lehet rávenni őket, hogy elismerjék Koszovó függetlenségét. Hogyan tudunk egy hangon felszólalni egy alapvető kérdésben, ahogy most nem tesszük. Alelnök asszony, mi a válasz lehetősége? Három perc Köszönöm szépen. Semmiképpen nem a politikai helyességet, illetve túlságosan általános megjegyzéseket kívántam volna előtérbe helyezni, de Ahogyan önök is tudják, most van alakulóban a stratégiám, és szeretném bebizonyítani önök számára is, hogy megfelelő időt szánok erre a kérdésre. Ukrajna nagyon jó kérdés. Január 17-én lesznek a választások, és ugye nagyon érdekes, hogy igazából nem tudjuk, hogy ki lesz a nyertese ezeknek a választásoknak és talán ez azt mutatja, hogy működik a demokrácia. Vannak azonban aggájaink, amelyekkel foglalkozni kell a választások után. Az egyik erre vonatkozóan az, hogy ö, milyen, hogyan alakul az Oroszországgal való kapcsolat, ugye attól függően, hogy ki nyer, illetve az igazságügyi kérdések, a jogállamiság kérdése, valamint a kereskedelmi megállapodások kérdése, hogy hogyan folytatjuk az eddig elkezdett munkát itt Ukrajnának még nagyon sok a teendője, és természetesen ott vannak az energia kérdések, illetve a vezetékek kérdései. Tehát nem arra, arról van szó, hogy nem tudnám pontosan, hogy mit, mit képzelek ezeken a területeken, milyen lépéseket tervezek, de azt hiszem, hogy egyszerűen arról van szó, hogy meg kell várnunk a választásokat. És nem szabad megelőlegezni a majdani elnökkel való beszélgetéseket. Ami pedig az Egyesült Államokat illeti, az a megtiszteltetés, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Clinton külügyminiszter asszonyal beszélgethettem a NATO megbeszélése keretében, és időt tölthettünk együtt, Richard Holbrookkal együtt, és a továbbiakban is találkozunk, majd például a londoni konferencián. Az a célom, hogy megerősítsem a politikai párbeszédet, és tudom, hogy a transzatlanti ö, politikai tanács az egyik ö, ilyen kérdés. Ez lehetőség számunkra. Hadd mondjam el, anélkül, hogy előre rohannék. Kereskedelmi biztosként nagyon sok időt töltöttem a kongresszusban, és nagyon sokszor találkoztam a bizottságok elnökével, illetve a bizottságokkal. Nagyon fontos tehát felismerni az Egyesült Államokban a kongresszus szerepét, annak fontosságát. Ugyanúgy, ahogy Amerika is elismeri az Európai Parlament szerepét, és nagyon remélem, hogy a jogalkotási testületek között megerősödik majd a párbeszéd a jövőben. Pak asszony, köszönöm szépen a jó kívánságokat, ami pedig Koszovó kérdését illeti, konkrét kérdések merülnek itt föl, az EULEX-re vonatkozóan például nagyon fontos, hogy ez jól működjön, és ez az Európai Tanács meggyőződése is. Tehát látom, hogy mi az, amit elérhetünk rövid távon, annak azonban örülök, hogy van egy olyan elképzelés, amely esetleg eredményeket hozhat egy nagyon nehéz területen. Honorevole Moniz, Peru. Moniz képviselő következik. Egy percre. Köszönöm szépen. Elnök úr. Említette már Kubát és Kolumbiát, alelnök asszony, de nagyon fontos az, hogy, illetve az Európai Unió, illetve Latin-Amerikai közötti stratégiai partnerség természetesen túlmutat ezen. A hatodik latin-amerikai és karib-tengeri csúcs, illetve a mexikói csúcs mindenképpen egy munkaprogramot teltételez fel, ez körvonalazza majd, hogy hogyan folytat, milyen kapcsolatokat folytatunk majd ezen térségekkel. Hogyan tudná azt garantálni, hogy a jelenlegi kereskedelmi és társulási szerződéseken túlmutasson ez a kapcsolat. Söpflin kolléga következik. Uh, Köszönöm, elnök úr. Körülbelül egy órával ezelőtt Eston asszony egy válaszában azt mondta, az, engem az eredmények érdekelnek, hogy egyedülük azt, amit el akarunk kérni, mondotta ön. Igen, ám a külpolitikát újra és újra dilemmákkal kell szembesítenünk. Például tudjuk, hogy az EU stratégiai partnere kivégez embereket, a másik meg szemet huny a felett, hogy megölnek egy újságírót. Mi a fontosabb önnek, a partneri viszony gazdasági vetülete, vagy az emberi jogok érvényesülése? Honorevole Jatenmaki, Peru. Jatenmaki képviselő, egy perc. Arvoisa Lady Baroness. Lissabonin sopimuksen mukaan Euroopan unionin päämääränä on edistää. Ashton asszony, a Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Unió célkütőzése a béke előmozdítása, illetve a jólét biztosítása az emberek a lakosság számára. És valóban az Európai Unió békét és stabilitást hozott Európába. Sajnos az erőszak, illetve a konfliktusok megelőzése még nem áll az európai politikák középpontjában. Úgy gondolja-e, hogy az Európai Unió új szerepet kell, hogy fölvállaljon, tehát a stabilitás előremozdítójaként kell fellépnie? Minuti di replica. Most Eston asszony három percben fog válaszolni. Uh, thank you. Köszönöm. Latin Amerikával kapcsolatban egyetértek azzal, hogy több a tennivaló. Újra kell gondolnunk kapcsolatrendszerünket. A spanyol elnökséget is bizonyal érdekli majd ez a dolog, ami, ami pozitívum. A velem együttműködő biztosok, akik a regionális aspektusért felelősek, nagyon határozottan rámutattak, hogy nem lehet egyes országokra bontani a e politikát, hanem, hanem valamilyen térségbeli csoportosulásként kell kezelni ezen államokat. Ezáltal lehet biztosítani, hogy regionális stratégia létrejön a módszertanunkban. Ezen tovább kell dolgoznunk, és várjuk a parlamenti képviselők hozzá, hozzászólását ehhez. Ami a gazdaság versus emberi jogok dilemmát illeti, hát éppen ez a része a stratégiai megközelítésnek. Az emberi jogok meghatározzák a mi létünket, a mi azonosságunknak része. Ugyanakkor a gazdasági kapcsolatrendszer része a világgal való kapcsolódásunknak. Megvannak a saját nézeteink, értékeink, ezeket világosá kell tennünk. Ám fontos az, hogy más államok, más nemzetek is úgy fejlődjenek, hogy együtt tudjanak működni velünk. Ez nem vagy-vagy kérdése, hanem a két dolog együtt vihető párhuzamosan. Amit pedig Jakomeki képviselő mondott. A, a béke teremtése, a béke fenntartás kézek kézben kell járjon. Az ENSZ számára is nagy fontosságú ez a párhuzam tehát hogy megvizsgáljuk, arra koncentráljunk, mit tehetünk annak érdekében, hogy elősegítsük a, a ö, válságok kialakulásának a prevenció eszközrendszerét. A Kopenhága utáni gondolkodásban, amikor megvizsgáltam egyes jelentéseket a világ stabilitását illetően, láthatóvá vált, hogy vannak államok, amelyeket nagyon sújt a éghajlatváltozás közvetlen vagy közvetett hatása, amely, ahol káoszt teremthet az, az éghajlatváltozás kihatása, és amelyek konfliktusok gyújtópontjai lehetnek. Tehát világszerte egyik szerepünk éppen abban áll, hogy a stabilitást támogassuk, például az éghajlatváltozás negatív hatásait kiküszöbölendő. Ez, nem, ez csak egy példa, nem az egyetlen példa, amely arról szól, hogy a béket teremtés azt is jelenti, hogy támogatjuk ezen országokat saját értékeink, érdekeink mentén, megelőzve a konfliktusok kilakulását gazdasági, politikai, akár katonai eszközökkel támogatva ezen államokat. Ha ezzel siker, ebben sikerben járunk, sikerrel járunk, akkor az sikerre visz bennünket más tekintetben is. Honorevole, honorevole Zala per un minut. Zala képviselő. Moja otázka tiež smeruje Köszönöm szépen. A kérdésem szintén az emberi jogokra vonatkozik. Az Európai Unió Szaharov díjjal jutalmazta az orosz szervezetet, memoriál szervezetet, Azonban az alapvető alkotmányos jogokat lábbal tiporják. A memoriál egyik képviselőjét letartóztatták. Ashton asszony hogyan kívánja feloldani a, azt a feszültséget, amely az Európai Unió értékei, illetve az érdekei között húzódik, például a védelem, az energia, a biztonság kérdésében, illetve Irán kérdésében hogyan fogja összeegyeztetni az ellentmondásokat, hogyan oldja föl ezeket. Hiszen nem szeretnénk azt, hogyha Oroszország eltávolodna az európai értékektől, inkább közelíteni szeretnénk. Per un minuto. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen. Nos, keleti partnereikre különösen oda kell figyelnünk, Oroszországra, illetve Fehér Oroszországra. Amikor legutóbb egy kérdést tettem föl ezzel kapcsolatban a elnök asszonynak, azt a választ kaptam, hogy majd később válaszol rá. Fehér Oroszországgal kapcsolatban szeretnék föltenni most egy kérdést, ahol az emberi jogokat nem tartják tiszteletben. Hogyan lehetne változtatást kieszközölni Fehér Oroszországban, vagy változást? a gazdasági kapcsolatok, vagy az emberi jogok élveznek e, -e elsőbsége. Kubával kapcsolatban hasonló a kérdésem. A spanyol elnökség útját járná, vagy máshogy kívánja a kubai kapcsolatokat folytatni. Svensson asszony, egy percre. Úr, egy perc. Eritrea har utvecklats till en regelrätt polis. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Eritreával kapcsolatban szeretnék föltenni. Ugye Eritreát nem igazán lehet összehasonlítani Észak-Koreával. De mindegyik országnak aggodalomra okot adó a helyzete. Az Európai Uniónak vannak fejleszt, van fejlesztési kapcsolat Eritreával, több millió eurót utalunk át évente Eritreába. Eston asszony, ezen segíts nyújtási vonalakat kihasználja majd arra, vagy használja majd arra, hogy az emberi jogoknak egyfajta erét nyerjen. Nagyon sok újságírót börtönöztek be Eritreában, ez tény. Talán több is, többet is börtönben tartanak, mint Kínában. Ez is mutatja, hogy milyen szinten van jelenleg Eritrea. Eston asszony, a segítségnyújtás vagy segélynyújtás csatornáját ki lehet-e használni? Felhasználhatja -e ezt az Európai Unió arra, hogy az elnyomó rendszerek ellen fellépjünk, hisz mi, semmiképpen nem lehet elfogadni ezt. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig három percben válaszol a elnök asszony. Um, Mr. Zala, in... Zahler úr, nem tudtam, hogy újabb letartóztatásokra kerül sor. Azt hiszem, a kérdés az az, hogy mi az, amit együtt tehetünk, nem csak az, hogy én mit fogok tenni, hiszen támogatást kell nyújtani a különböző szervezeteknek, és ebben az Európai Parlamentnek is nagyon fontos szerepe van. Ugyanígy az Európai Tanácsnak, illetve a külügyminiszterek tanácsának. Ezek olyan kérdések, amelyeket együtt kell kidolgoznunk, meg kell néznünk, hogy mi az, amivel változtathatunk a helyzeten, milyen stratégiát kell kialakítanunk. Vannak dolgok, amik sikeresen működtek a múltban, erre kell építenünk, és meg kell néznünk, hogy mi az, ami nem működött. Tehát nincs megoldásom ebben a pillanatban, azonban tisztán látom, hogy meg kell találnunk a megfelelő utat, meg kell néznünk, hogy mi az, ami leghatékonyabb volt. Zsibec úr Fehér Oroszországra vonatkozóan nem adtam megfelelő választ. A elmúlt beszélgetésünk óta ugye Fehér Oroszországgal kapcsolatban én is további eh, tájékozódásokat tettem, és eh, tudom, hogy a Vámunió kérdésében eh, nagyon fontos következtetéseket vonhatunk le a kereskedelemre vonatkozóan. Tudom, hogy júniusban Prágában indul az, az emberi jogi párbeszéd, ennek, ennek még nincsen semmilyen eredménye, visszajelzése, nem tudom, hogy milyen következő lépések lesznek majd, azonban nagyon fontos, hogy már elindult egy folyamat. Ezen kívül tisztán kell látni a vízum tilalmat is, illetve további lépéseket kell tenni majd a tanácsban arra vonatkozóan, hogy ezt a vízumtilalmat, vízumkényszert hogyan vihetjük tovább, illetve milyen lépéseket tehetünk. Természetesen nagyon függ ez attól is, hogy Oroszország milyen lépéseket tesz a vámügyi kérdésekben. Tehát egy kirakó játékot játszunk, meg kell néznünk, hogy hogyan alakul majd a helyzet. Kubára vonatkozóan is kaptam kérdést. Ahogyan már korábban is elmondtam, egyhangúan kell fellépnünk, és egyhangúnak kell lennünk abban is, hogyha változtatásokat hozunk a politikánkban. Tudom, hogy bizonyos tagállamok az emberi jogi kérdésekben aggodalmaknak adtak hangot. El kell mondanom, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy mi mást tehetünk, milyen változtatásokat tehetünk a jelenlegi politikák, politikai irányvonalak területén. Itt a hatékonyságot kell szem, elét, szem előtt tartani. 13 éve létezik politikánk, ebben a kérdésben meg kell nézni, hogy ez működik-e, illetve nem, és ha változtatunk, akkor egyhangúan kell azt tenni. Honorevole Kukan, un no, I'm sorry, I forgot. Kukán úr, jaj, elnézést. Egy kérdésre nem válaszoltam, mondja Esten asszony, az eritreai kérdést. Elnézést. Ami a rendőrséget illeti, ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen tájékoztatásom, de hogy a segélyeket használjuk fel annak érdekében, hogy emberi jogi kérdéseket, sajtószabadsági kérdéseket megvalósítsunk, nagyon fontos nagyon komoly politikai üzenetünk van, illetve gazdaságpolitikai hozzájárulásunk sem kicsi, úgyhogy az a kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat összeegyeztetni, ilyen szempontból fontos példa lehet Eritrea. Elnök, Kukán úr következik egy perc. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm asszonyt. Kérdésem tárgya a Nyugat-Balkán térsége mert rendkívül fontos az Európai Unió jövőbeli bővítése szempontjából. Említette röviden, érintőlegesen, Jelko Kacin kérdésére válaszolva a térsége. Mégis most megint megkérdezem, osztja, osztja meg gondolatainkat velünk arról, hogy mi, az EU, mi lenne az Európai Unió legfontosabb, leghatékonyabb intézkedése, integrálandó ezt a térséget az EU-ba, hiszen ez hozzájárulna az európai tér kontinens egységéhez és erejéhez. Milyen realista menetrendet tud elképzelni e folyamat lezárásáig, mármint az integráció lezárásáig, és hogyan kívánja mindebbe bevonni a külügyi szolgálatot. Honorevole Gualtieri, per un minut. Gualtieri úr, egy perc. Köszönöm szépen, Eston asszony. Szomáliát említette, mint prioritást, Szomália dramatikus összecsapások, vagy drámai összecsapások helyszíne. Az Európai Unió egyik legfontosabb katonai misszióját itt folytatja az Európai Unió. A szomáliai biztonsági erők képzését eh, segítik, hogy védjék a partvidékét. Ezzel kapcsolatban mi a jövőképe, hogyan látja az Európai Unió szerepét, és kérdésem, hogy meg tudja-e magyarázni azt, hogy az Atalanta programmal kapcsolatban miért változtatott a tanács a határozaton? Ugye arról van szó, hogy az Európai Uniós halászhajókat is védeni kell-e, avagy, csak, avagy az illegális, tehát vagy csak ezzel foglalkozom, vagy az illegális hal fogással is. Most Eston asszony válasza következik. Um, in terms of... Két kérdést kaptam, ugye? csak hogy nehogy elkeveredjenek. A Nyugat-Balkán térségét illetően úgy hiszem, az értékelésünk mindannyiunknak az, hogy a jövő az Európai Unióval való kapcsolatrendszeren múlik, azon lehetőségen áll vagy bukik a Nyugat-Balkán sorsa, hogy képes -e integrálódni az EU-ba. Egyes államokban már beindult ez a folyamat, sőt, vannak államok, amelyek nyugodtan megkezdhetjük a tárgyalásokat. Az egyik Bosznia, amely a leginkább aggályokra ad okot, hogy hogyan kezeljük a, a boszniai helyzet nehézségeit. Mindezt egy szélesebb körű párbeszéd összefüggésébe kell helyeznünk, ha eredményre akarunk jutni. Hiszen Dayton óta 14 év telt el, és a fő szereplők, különösen az Egyesült Államok, is be kell vonni ebben a folyamatban. Carl Bildt a svéd elnökség ékisze alatt is intenzíven tárgyalt az amerikaiakkal a lehetőségekről. Van itt mit tenni tehát. Inkább általánosabban válaszolnék, mint, mint konkrétan. Azt kell megvizsgálnunk, hogy a 5 plusz 2-es formációban vitt folyamat mennyiben hatékony, hol lehetne javítani. Hiszen látnunk kell, hogy az eredmény az kell legyen, hogy olyan állam jön, jön létre, ahol a közösségek békében élnek, és az EU-val való kapcsolatok kézzelfogható eredménye, eredményeket jelentenek az állampolgárok számára. Látunk azonban azt is, hogy hol vagyunk most, és azt is, hogy valamit kell tennünk politikai szinten, hogy rövid távon tovább vigyük az integráció útján a, ezt az országot. Ennek érdekében kell tehát a helyi politikusokkal tárgyalnunk, és a külügyi szolgálat nagyon fontos szerepet tölthet be itt. A, az egységes európai hang dinamikáját kihasználva, különösen például Boszniában, ahol persze ott van Oroszország, Törökország, az Egyesült Államok is, mint szereplők. Szomália kapcsán az atalantai megállapodást ami az illegális halászatot illeti, e, meg kell vizsgáljam, hogy pontosan mit mond erről a megállapodás. Azt azonban a misszió keretében biztosítanunk kell, hogy az elfogott személyeket bíróságira állítsák hatékony módon, és ennek a lehetőségét kell, hogy elősegítsük a térségben. Ugyanakkor azt is látunk kell, hogy a végső megoldás szárazföldön történhet csak, hiába őrizzük a vizeket, hogyha a szárazföldön országon belül nem születik megoldás, ehhez pedig például a képzési programok nyújtatnak segítséget. Parola all'onorevole eh, most Dartmouth képviselő következik egy perc. Oh, you were one of four... Ashton Bárónő, ön, ön az TND egyik alkalmazottja volt a négy közül, majd pedig kincstárnok, és ez nem szerepel az életrajzában. Hogyha az ön nézetei, illetve a CND partnereinek az, az elképzelés, akkor Kelet-Európa nem lenne szabad. Most pedig ugye külügyi kérdésekről van szó. A második világháború óta az ön nézetei tévesek, hibásak voltak. A bizottság Edith Piafia ön. Ö, nem bántam meg semmit, nem bántam meg semmit, mondja. És elnézést kére azoktól, akiket félrevezetett. La replica di due minuti all'altra... Két perces válasz következik a főképvisel, fő megbízott asszonytól. Go, replika lei per due minuti. No, I'm not afraid to be... Nem, nem, egyáltalán nem félek attól, hogy megragadjam a mikrofont, hanem megfelelő választ kívánok adni erre a kérdésre. A parlamenti demokrácia értelmében bármiről beszélhetünk, nem fantasztikus, ez nem fantasztikus az, hogyha körülnézünk az Európai Unióban, akkor 27 tagállamot látunk, akik egymással beszélhetnek. Egy nagy öröm pillanata ez itt a mai napon számomra. Az, hogy hol dolgozom, ez teljes, illetve hol dolgoztam, ez teljesen nyilvános és az, hogy mit tesz az ember az önéletrajzára, az szinte véletlenszerű, de hogyha megnézi a múltamat, megnézheti azt, hogy, hogy hol dolgoztam, látja, hogy sohasem tagadtam le semmit, nem rejtettem el semmit, és nem szégyeltem semmit. Fiatal koromban hittem abban, hogy el kell, véget kell vetni a nukleáris fegyvereknek, és mindig érvekkel támasztottam alá a célkitűzéseimet. A szabadságmozgalmakkal mindig is fölvettem a kapcsolatot. A keleten sosem látogattam el Kelet-Európába, de mindig is szabad Európát szerettem volna, és most itt van ez a szabad Európa. Azért kívánom betölteni ezt a pozíciót, mert ezeket az értékeket képviselem. Onorevole Scholz per... Scholz képviselő következik egy percre. Onorevole Scholz. Frau Kandidatin. Jelölt asszony, biztos úr. Különbségek közöttem és Tanok úr között, mert hogy én valóban örülök annak, hogy fenntartotta fiatalkori lendületét a leszereléssel kapcsolatban. Ennek én örülök. Tehát az egyik súlypontja az ön posztjának éppen ide esik, ugyanakkor feltehető a kérdés, konkrétan mit lehet tenni, hogy az atomfegyverek terjedésének megáltalása érdekében a, a New Yorki egyezmény olyan sű, sű legyen, mint a kopenhágai klíma konferencia, mert egyre inkább érezhető a politika kiüresedése ebben a kérdésben, és érezheti, hogy az emberek elfordulnak a politikától általában. Ha a konferenciában nem járunk sikerrel, akkor annak súlyos következmény lehetnek. Milyen konkrét projekteket tud megnevezni, amelyek felülvizsgálati konferencián az Európai Unió részéről támogatást kaphatnak, és hogyan látja ön ezt a kérdést? Vajon a, a, a bizalom hiány az állampolgárok részéről nem ö, orvosolandó-e, nem jelentő problémát. És az, hogy egyes NATO tagállamok nem ratifikálták a megállapodást, nem jelente problémát. Due minuti. Isten asszony választ a időt két percben. Köszönöm. Köszönöm, én az összes képviselőt tisztelem. Ön szerint mit akartam mondani? have enthusiasm to see tehát örülök annak, hogy mindenki azt szeretné látni, hogy csökkentsük az atom fegyverek terjedését. Ahogy említettem, korábban az amerikai elnök állításai ezzel kapcsolatban, vagy nyilatkozatai nagyon fontosak. Nem tudom még, hogy hogyan kell pontosan megközelíteni ezt a konferenciát, ezzel kapcsolatban egyeztetni el a tagállamokkal, és nagyon fontos az, hogy egységes hangon lépjünk fel. És még egy fontos dolog van a konferenciával kapcsolatban. Egyrészt azért, mert az az érzés alakult ki, hogy multilaterális megközelítést kell alkalmaznunk több kérdésben is. Szerintem Kopenhága nem volt kudarc, voltak pozitív eredményei, és nagyon fontos mérföldkő ez az, azt gondolom, hogy ha multilaterális konzultációra kerül sor, akkor előtte mindig rendet kell teremteni. Tehát mindenképpen meg, kéne hallgatni, meg kell hallgatni az összes érdekelt felet, alaposan föl kell készülni. Én nem azt akarom mondani, hogy Kopenhágában nem kerül sor, de ezt javítani kell. Ezt a felkészülést a lehető leghamarabb el kell kezdeni azért, hogy jó munkát végezhessünk ami az atomsorompót illeti, illetve a fegyverek számának csökkentését, nagyon fontos a nagyon fontos kérdések kulcsfontosságú államokra összpontosítanak. Nem arról van szó feltétlenül, hogy polgári felhasználású atomenergiát fegyverként szeretnék felhasználni, hanem az atomenergiával kapcsolatos biztonsági kérdések is ide tartoznak. Elnök Moskóval képviselő következik. E, Köszönöm szépen. Alelnök asszony. E, egy órája körülbelül válaszolt kérdésemre, meg Landsbergis úr kérdésére az északi áramlat csővezetékkel kapcsolatban Vajon ez megoldást jelenthet Európa energiállátása problémáira? Aztán Ukrajna és Grúzia tárgyában is volna kérdése. Van-e mondandója Oroszország ez államokkal való kapcsolatairól? Van-e valami olyan, amit, ami ön abnormálisnak talál? Egy hónappal ezelőtt is tettem föl a kérdést, hogy ön a tanácssal milyen kapcsolatokat tart fenn, illetve tervez majd fenntartani. Vajon biztosak lehetünk afelől, hogy a parlamentet is meghívnak, az, meghívják az EU-val, EU-Oroszország csúcs konferenciákra. Most válasz következik Eston asszonytól két percben. Valóban sok kérdést tett fel néhány héttel ezelőtt. Azt hiszem, második napja voltam akkor hivatalban, most szeretnék ezzel kapcsolatban bővebb választ adni. Ami a North Stream-et, illetve az északi áramlatot ezzel kapcsolatban sokféle véleményt hallani, sok megközelítési módja van ennek. Van itt egy térképem, de megnéztem az összes ilyen gáz, összes ilyen vezeték útvonalat. Tehát nagyon fontos az, hogy jövőbeli szükségleteinket úgy fedezzük, hogy a lehető legjobban diversifikálunk. Ez az egyik legnagyobb kihívásunk hogyha a parlament jóvá hagyja az energetikai biztos jelölését, akkor ő lesz a bizottság egyik legfontosabb szereplője. De az is fontos az, hogy az Európai Unió hogyan fordul ehhez a kérdéshez. És hát ugye egy, egy vezetékben két irányba folyhatnak a dolgok, és nagyon fontos az, hogy az emberek meleget érezhessenek, melegben legyenek Eh, tehát fű, legyen fűtésük, ez tehát alapvető fontosságú, és hát stratégiai eh, kapcsolatunk Oroszországgal ezen is múlik. Ukrajnával kapcsolatban már elmondtam azt, hogy meg kell várnunk a választások eredményét. Örülök annak, hogy Ukrajna az eddigiekben ki tudta elégíteni, ki tudta fizetni a számlákat, tehát eddig elég jó a helyzet. Az IMF komoly dialógust folytat Ukrajnával, tehát nyilván még van tennivalójuk, de meg kell várni, hogy mi lesz a választások eredménye, akkor lehet elmélyíteni ismételten a párbeszédet. Ami Grúziát illeti, legközelebb Genfben lesz 28-án egy találkozó, és mi képviseljük ezekben a tárgyalásokban a nemzetközi közösséget, úgyhogy nagyon fontos a szerepünk, és a folyamatok abban, hogy a folyamatok valóban megtörténjenek, nagyon fontos a szerepünk, hiszen mi vagyunk, a közvetítő szerepünk nagyon fontos. Tehát. Úgyhogy mindenképpen előre kéne lendíteni a grúzi folyamatot is, de az orosz félnek is vannak kötelezettségei tennivalói, úgyhogy erre is oda kéne figyelni. Honorevole Lunacek, Peru. Lunacek képviselő következik. Herr prezident. Köszönöm, elnök úr. Eston asszony. Egyes válaszaiban olyan dolgokat képviselt, amelyek szemükül fontosak számunkra, a zöldek számára. Az, hogy az emberi jogok, a külügyi politika, meg a kereskedelmi politika kulcseleme lesz. Ez fontos. Aztán, hogy a költségvetési kérdéseket figyelembe veszik az Európai Parlament döntései. Ugyanakkor a frakciómmal érzékelhető bizonyos csalódottság, mert hogy nem fejtette ki konkrétan jövőképét azt, hogy milyen személyes kritériumokat és célokat kapcsol az elkövetkező öt évhez, annak érdekében, hogy valóban az európai külügyminiszternek értékeljék önt, ami a célunk. Vezető szerepre van szükség, amelyet önnek kell játszani. Nem a 27 külügyminiszter nagyköveteként kell ön fellépjen, hanem egy elkötelezett asszonyként, aki az Európai Unió külpolitikai és békepolitikai céljait valósítja meg. Azt akarjuk, hogy az ön az elkövetkező öt évben ezt a posztot töltse ki. Ennek, ennek kapcsán hiányolom a személyes kritériumokat és célokat, amelyeket megfogalmazhatna. Kommentáre per due minuti. Két perce van Eston asszonynak, hogy kommentálja a kérdést. Rendben, tehát két percben. Nagyon remélem, hogy már az elején sikerül néhány dolgot megfogalmazni, illetve sikerült. A külügyi szolgálatra vonatkozóan szeretnék egy gondotot megosztani önökkel. A, itt a központi kérdés a biztonság, és ezt kis és nagybetűvel is gondolom. Meg kell nézni, hogy mit tehet Európa világ, a világban, illetve világszerte, illetve a harmadik országokban. Hogyan alakíthatja ki a biztonság érzetét. Gondolok itt az éghajlatváltozási biztonságra, a gazdasági biztonságra, és ezzel ebben a kérdésben együtt kívánok működni a kereskedelmi biztossal. A fejlesztésről beszélek, a, arról, hogy ezek az országok elérhetik, megvalósíthatják a gazdasági növekedést, és tanítathatják gyermekeiket, támogathatják lakosaikat. Erről a lehetőségről van tehát szó, arról, ahogyan dolgozunk, ahogyan működünk amikor az ember belép egy európai delegációba, a misszióba, vagy bárhová, nagykövetségre, Eh, egy országban, akkor mit lát azt, hogy Európa támogatja azt az adott országot, képviseli az értékeit, az európai értékeket abban az országban, és megpróbálja a legstabilabb helyzetet kialakítani. Tehát erről szól a konfliktus megelőzés, erről szól a biztonsági kérdések fölismerése, erről szól a terrorizmus elleni harc, a narkotikumok elleni harc, illetve az éghajlatváltozás elleni harc. Minden közben egy együttműködünk a stratégiai partnerekkel, akik néha nagyobb mértékben hozzájárulhatnak az adott kérdéshez, például gazdasági területen, illetve katonai területen. Fontos, hogy partnerségben működjünk együtt, és így a lakosságot, az adott országok lakosságait támogathassuk abban, hogy megvalósítsuk abban az országban a mi értékeinket is. Honorevole Lambsdorff. Lambsdorff úr, egy percre. In der Schlussrunde, jetzt die Befragung ist an ihrem Ende. Köszönöm szépen, elnök úr. Közeledik, közeledünk a meghallgatás végéhez. Azt hiszem, most már jobban látja posztjának lényegét Eston az, hogy mint decemberben. Ez pozitívum. De van néhány okodalomra okot adó dolog. Mi azt szeretnénk, hogyha a külügyi szolgálatba beletartozzon a szomszédsági politika. Ezt ön is el tudja. Ön szerint azonban ez máshogy is elképzelhető. Ennek az ellenkezője is elképzelhető. Mi azt szeretnénk, hogy a magas beosztású diplomatákat meghallgassuk ki a szakba, szakbizottságban. Ön, ezt, nem, ön ezzel nem tud ellen, egyet érteni. Aztán a külügyi szolgálatban nem igazán van, ennek a legfőbb bizottságában nem igazán képviseleti magát a parlament. Úgyhogy azt hiszem, hogy nem igazán figyel oda arra, amit mi mondunk. Pedig a fő megbízottnak nagyon fontos lenne a szerepe. Mi komolyan odafigyelünk a intézményi kérdésekre. Nos, elolvastam az írott válaszait a negyedik oldalon. Ír az Afganisztánban működő, vagy misszió teljesítő európai fegyveres erőkről, de hát ilyenek nincsenek. Eston mondja, válaszol. Igyekszem válaszolni. A szomszédság politika és a külügyi szakszolgálat közötti kapcsolatrendszerre már próbáltam válaszolni nagyon fontos terület ez, ezért a bizottsági forrásokra is szükség van, és a szomszédság politika nem áll külön a külügyi szolgálattól. És pozitívum az, hogy van egy olyan biztos jelölt, aki vállalja a felelősség, külön felelősséget, és jobban ki tud állni a szomszédság politika mellett, mint ahogy én tehetném az összes érintett állammal kapcsolatban. És a parlament szíves, szívesen fogadom, hogyha egy rangsort ad ezen országokat illetően. Tehát én a lehető legnagyra törőbb vagyok, felelősségemet illetően, ugyanakkor realista is vagyok. Vannak fizikai határi annak, amit tehetek, megtehetek, és a parlament várakozásai, meg a tanács, meg a bizottság várakozásai szerencsére többé-kevésbé egybeesnek, de azért bizony vannak különbségek a várakozások között. Én meg igyekszem egy teljesen új, vadonatúj szolgálatot olyan irányba vinni, hogy olyan szakpolitikai struktúrák jöjjenek létre, amelyek egyes vetületei válaszolnak ezekre a kérdésekre, azok a kihívásokra, amelyek minden nap felmerülnek, amelyek sok esetben nem is érdekesek, és amelyek viszont azonnali választ követelnek. Ez hatalmas kihívást jelent. A lehető legtöbb munkatársra van szüksége, a legtöbb támogatásra, és ha az Európai Bizottság együtt tud működni velem, meg 27 külügyminiszter is, meg az önök képviselői is, akkor sokkal több esélyem van arra, hogy egységes hangon tudjuk felszólalni világszerte. Ugyanakkor ez, az, hogy mások is munkát kapnak ebben, az nem feltétlenül baj, és azok a pénzügyi változások, amelyeket arra vonatkozó szabályozást a parlament kell jóvá hagyjon, az azt olyan emberekre vonatkozik, akik nem a stratégiai döntéseket hozzák, hanem munkájukkal segítik a mi irányító munkánkat. Kifejtettem magyarázatomat a delegáció vezetők ele előtt, sajnálom, hogyha csalódást kell okozzak, de sokszor némi nézetkülönbség van közöttünk, azonban igyekszem minden lépésemet úgy tenni, hogy a lehető legszélesebb körű együttműködésben legyen az összhangban a parlament kívánalmaival. Severin úr kap szót egy percben. Tisztelt Főmegbizott asszony, Azért vagyok itt, és azért követtem a meghallgatást, hogy megértsem, milyen alapokon kíván működni, és milyen irányba kíván elépni, nem pedig ellenőrizni kívánom önt. Egyetérte velem abban, hogy a külkapcsolatok területén nem csak reaktívnak, hanem aktívnak is lennünk kell a fellépéshez pedig jövőkép kell, a jövőképhez pedig egyértelmű célkitűzések, ehhez pedig egyértelműen tudni kell és ismerni kell az értékeinket és a geopolitikai identitásunkat tisztán kell látni. Ha ezzel egyetért, készen áll-e arra, hogy velünk együtt kialakítsa ezt a jövőképet, és ehhez kapcsoljuk majd a politikákat tehát előre dolgozhassunk, és ne csak visszafelé. Due minuti per la replica, signor. Két perce van. Alelnök asszonynak a válaszra. Um, yes. Igen. A very straightforward question. Végre egy egyértelmű kérdés, egyértelmű válasz. Ezt szeretem volna elérni. Nem, én nem akarom elkerülni az egyértelmű válaszokat, vagy kérdéseket, de néha a kérdések feltevése lehetetlené teszi, hogy igennel vagy nemmel válaszoljak, de ez normális, mert önök mint politikusok. És hát világos számomra, ami, hogy a kérdés afelé irányul, hogy igennel vagy nemmel válaszoljak, próbálom ebből kihúzni magam. De miután van egy kis időm, szeretném kifejteni a választ. Nos, a parlament mindannyiunk, és rendkívül fontos a parlament számunkra, és a, lehető legjobban odafigyelek a parlamentre. Mindent megteszek azért, hogy ennek eleget tegyek. Lehet, hogy egyes képviselőknek csalódást okoztam, a másoknak talán nem, de ahogy ezt a struktúrát, ezt a szerkezetet összerakjuk, úgy tesszük ezt, hogy ez a lehető leghatékonyabb legyen az intézmények számára. Nagyon komoly szaktudás, szakértelem tapasztalat van itt most a, a teremben. Önöket demokratikusan megválasztották, engem nem. Úgyhogy az önök ö, szerepe, szerepét nagyon komoly felelősség kíséri, és természetesen ezt én tiszteletben tartom és respektálom. Elnök Préda kolléga következik. Euh, euh, Köszönöm szépen. Biztos jelölt asszony a néppárt nevében, illetve jó pár képviselővel való tárgyalást követően el kívánom mondani, hogy nagyon értékeljük a jelenlétét, illetve a nyíltságát. Nagyon örülünk ennek. Először is a költségvetés ellenőrzés, illetve a mentesítés területén üdvözlöm az őszintességét, Beszéltünk már erről, de szeretném még tisztázni a következő kérdést. Némi csalódottságot érzünk a magasrangú diplomáciai pozíciókkal kapcsolatos meghallgatással kapcsolatban, hogyha ön számára egy meghallgatást hoztunk létre, akkor képes kell, képesnek kell lennünk arra, hogy az önökkel dolgozó, önnel dolgozó diplomaták számára is megtegyük ugyanezt. Ez egy egyszerű logikán alapul ami pedig az együttműködésünket illeti. Tudni szeretnénk, hogy konkrétan az Európai Parlamentet hogyan kívánja bevonni munkájába, abba az előkészítő munkába, amely a külügyi szolgálatot fogja majd felállítani. Még mielőtt a tanácsi határozat megjelenne. Tehát milyen konkrét lépéseket kíván tenni, milyen ütemterve van? E Közeledünk az ülés végéhez. Eston asszony az ülés végéig, tehát 16 óráig válaszolhat ezekre az imént feltett kérdésekre. Tessék. Thank you. Köszönöm, Preda úr. Köszönöm dicsérő szavait és, ahogy mondottam, a mentesítési eljárás kapcsán is abszolút nyitva állok a parlament felügyelete előtt, és amit várakozásként megfogalmazott, abban állok rendelkezésére, rendelkezésükre. Nagyon fontos, hogy részt vessen a parlament is ezekben a folyamatokban, és érzékelem, hogy javaslat született arra, hogy eszmecserét folytassunk márciusban és felmerült a kérdés, hogy a nemzeti parlamentek képviselői is részt vegyenek ebben a folyamatban, vagy sem. Ez önöktől függ. A tanács döntése áprilisban kell megszülessen, meglehetősen szorít a határidő bennünket. Önök döntik el, hogy mi a legjobb munkamódszer az önök számára, és nyitott kapukat döngetnek, csak a megfelelő módszert kell megtalálnunk, ami mindenki igényehez illeszkedik. Eh, se vuole mm, fare un commento finale su... Nem tudom, hogy a meghallgatással kapcsolatban Eston asszony kíván-e lezáró megállapításokat tenni. Well, I'm still here. Nos, még itt vagyok. Egy jó, jó pár dolgot szeretnék megemlíteni. Először is köszönettel tartozom mindenkinek, aki kérdést tett föl. Köszönöm szépen. Nagyon fontos számomra, az, hogy a meghallgatásom olyan legyen, amelynek keretében minden kérdést föltehetnek, hanem is kapják meg azokat a válaszokat, amelyekre számítanak pontosan. Másodszorban szeretném hangsúlyozni a parlament iránti elkötelezettségemet. Remélem, hogy ez nyilvánvaló vált, illetve a biztosi múltamból is nyilvánvaló beszámolni, be fogok számolni a parlamentnek, és természetesen, ahogy mondtam, itt csak az idő szab ennek határt. Harmadsorban a bizottság elnöke együtt kíván működni a biztosokkal, és ez az együttműködés, ez a ez a szellem mindenképpen egy közösségi szellem, egy együttműködési szellemiség. A többi biztossal ugyanilyen formában kívánok együttműködni. Negyedsorban Tisztában vagyok azzal, hogy a tanácsal való munka mennyire fontos, illetve, hogy milyen szakértelmet képvisel a 27 miniszter, tagállami miniszter, akik rendkívüli szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek. Velük is együtt kívánok működni szorosan, és képviselni kívánom a közösen elvégzett munkát az egész világban. És végül, lehet, hogy furcsának hangzik, de mégis várom a következő alkalmat, a következő találkozást. Hiszen, hogyha folytatni tudjuk a dialógust, a párbeszédet, hogyha jobban megértem, hogy mit várnak tőlem, hogy melyek azok a kérdések, amelyek fontosak számára, szám, önök számára, akkor lehetőség valóban önöknek is az lesz az érzésük, hogy lehetőségük nyílik arra, hogy beszéljenek velem, megkeresenek engem. Nagyon remélem, hogy mindig is nyitva találják majd az ajtómat erre. Köszönöm szépen az időt, amelyet rám szántak, hiszen nehéz időjárási körülmények között jutottak el idáig. Köszönöm szépen, tehát még egyszer nagyon fontos volt ez számomra, és remélem, hogy hasznos volt önök számára is. Köszönöm.